Good morning, everybody, and most welcome to, to this hearing, this workshop on the protection of the rights of persons with Jó reggelt kívánok! Mindenkit szeretettel köszöntök a munka ö, ülésen a fogyatékkal élők ö, ö, témájában, és engedjék meg, hogy néhány részlettel, tájékoztatással kezdjem Tudom, hogy ez nem a nagyon érdekes, csak azoknak, akik itt vannak a teremben. Tájékoztatni szeretnénk mindenkit, hogy minden hivatalos nyelven folyik a tolmácsolás. A horvát, a cseh, az észt, a finn, a litván, a portugál és a szlovén kivételével. A mai napon az újdonság az, hogy nemzetközi jelnyelven is van tolmácsolás. Fact that this workshop is web streamed az interneten is követhető az ülés, úgyhogy minden hozzászólás ezért utólag is visszahallgatható. Ahogy említettem, éves eseménysorozatról van szó. A bizottságunk ugyanis védelmet próbál az ENSZ egyezmény vonatkozásában foganatosítani a fogyatékkal élők vonatkozásában. Ez az első olyan ENSZ egyezmény, amely kizárólag a fogyatékkal élők problémáival foglalkozik, és az első emberjogi egyezmény, amelyet az EU, illetve a tagállamok kötöttek. Ez biztosítja az már létező emberi jogok biztosítását mindenki számára egyenlő módon. A ugye és szociális szakbizottság itt a parlamentben a Libével a, együtt, illetve a petíciós bizottsággal együtt képviseli az Európai Parlamentet az EU ENSZ kereteken belül. Ez a keret támogatja, védi és monitorozza az ENSZ egyezmény végrehajtását olyan területeken, ahol az EU-nak van kompetenciája. Mrs. Rosa Eszerász Feregut képviseli a petíciós bizottságot ebben a témában. Ma ő elnököl, de sajnos eddig még nem ért ide, nem tudom, hogy miért, lehet, hogy a dugó miatt, vagy valami másoknál fogva, még nem tudok semmit, de úgy éreztem, hogy mégiscsak el kell kezdenünk a délelőtti ülést, és addig, amíg meg nem érkezik, helyettesítem. Szakbizottságunk az elmúlt évek során nagyon sok fontos petíciót kapott a fogyatékkal élőktől is, bár nagyon sok Európai Uniós tagállamból. Ezek a petíciók a ratification of the Marrakesh Treaty, Akadálymentesítés, az oktatáshoz, képzéshez való hozzáférés, a munkaerőpiachoz való hozzáférés eh, témájában érkeztek, csak hogy néhányat említsek. A szakbizottság a fogyatékkal élők eh, témájában sokat eh, tett már. A marakesi egyezménnyel kapcsolatban is februárban elfogadtuk az álláspontunkat az Európai Akadálymentesítési Törvény vonatkozásában, illetve a múlt hónapban a stratégiára vonatkozóan ezen a téren. Ez is bekerül majd a foglalkoztatásügyi bizottság ilyen témájú jelentésébe. Úgyhogy azt hiszem, hogy rendkívül büszkék lehetünk arra, hogy házi feladatunkat elvégeztük. Ami az intézmény közi egyezményt illeti, a marakesi egyezmény végrehajtását illetően az EU ö, ö, egy, ö, törvények vonatkozásában, Reméljük, hogy az EU és minden tagállama gyorsan ratifikálni fogja. A mai workshop egy tanulmány ismertetésével kezdődik, ezt a petíciós bizottság kérte, és a mi szakpolitikai ö, osztályunk ö, támogatta az oktatási témát a fogyatékkal élők ö, témájában. Szerzs Eberszold az egyik szerzője ennek a tanulmánynak, és Ebersold professzor jól ismert szociológus, kutató, aki nagyon sok publikációval rendelkezik a befogadás és egyéb témában. Tehát először meghallgatjuk a professzor urat, és aztán két szakértői panel következik. Az első a, ENSZ kontextus és az EU, a második pedig jogi és szociális védelmi kérdésekkel foglalkozik a fogyatékkal élők körében. Ahogy említettem, Mrs. Esther Fregóz lesz az első rész elnöke, ha megérkezik, és ahogy említettem, a parlamenti keretek között az EU-ENSZ vonatkozásban ő képvisel minket, illetve a hálózatban is, amely a fogyatékkal élőkkel foglalkozik. Mi kellett Geoffrey de lesz a második panel elnöke, most pedig örömmel adom meg a szót Eberszolt professzor úrnak, tájékoztasson minket a tanulmányról, parancsoljon. Uh, Köszönöm szépen, hogy megadta nekem a szót, elnök asszony, és hogy a befogadó ö, oktatásról szólhatok, mégpedig azokra a tanulókra vonatkozólag, akik ö, fogyatékossággal élnek. Először is nagyon fontos arra figyelemmel lenni, hogy az inkluzív oktatásnak nincs nemzetközi definíciója. Mégpedig azért, mert az inkluzív oktatás, illetve általánosságban véve az oktatás nemzeti kompetencia. Az inkluzív oktatás tehát nagyon különbözően formákat ölt a különböző tagállamokban, attól függően, hogy az oktatási rendszer hogy alakult ki. Úgyhogy nincsen az inkluzív oktatásnak nemzetközi definíciója, de az inkluzív oktatás nagyon erős politikai célt képez illet, az országban. Az ügynökséggel különböző témákat kutattunk, és az eredmények azt mutatják, hogy nem csak nagyon magas, nem, nem mindig egyenlően magas helyet kap a napi renden az különböző tagállamokban, de mindig jelen van, még a pénzügyi nehézségek ellenére is. Nagyon sok kutatás azt mutatja, hogy az inkluzív oktatást ugyan a pénzügyi ö, problémák, a pénzhiány korlátozhatja, de általában azt látjuk, hogy a legtöbb ország növeli az inkluzív oktatásba fektetett forrásokat. A <clears throat> következő dolog, amit szeretnék aláhúzni, az az, hogy az nemzetközi szervezetek és az Európai Unió is aktívan támogatja az inkluzív oktatást. Az UNESCO például politikai ö, ö, útmutatásokkal és más ö, segítséggel, aztán az ENSZ ö, fogyatékos, ö, fogyatékosságügyi ö, egyezménye ugyanígy. Tehát ö, vannak olyan tanácsadói, illetve más tevékenységek, amelyen keresztül az országok megoszthatják egymás között a jól bevált tapasztalatokat. Az inkluzív oktatás, mint olyan, legtöbb országban, majdnem minden tagállamban a teljesítményt és az egyenlőséget próbálja kombinálni és az oktatási rendszer minőségét próbálja emelni. Itt a technikával egy kicsit küzdenem kell közben. Tehát az inkluzív oktatás választ ad egy egyre komplexebb és egyre sokszínűbb társadalom jelenségére, és nem akadályként értékeli ezt a sokszínűséget, hanem eszközként szolgál arra, hogy a teljesítményt és az egyenlőséget kombinálja. Ezt nagyon fontos aláhúzni. Hiszen az sokszínűség eszköz, érték, hozzáadott érték az oktatáson belül is. Az inkluzív oktatás szorosan összefügg az iskolával, iskolához tanúsított új megközelítéssel, amely elhagyja a mindenkire egyformán ráhúzható egységes hozzáállást, és inkább az egyénibb, testre szabottabb, személyesebb oktatás, a rugalmasabb oktatás és tanulás felé próbál elmozdulni. Az inkluzív oktatás alapvetően a rendszer abbeli képességét próbálja megemelni, hogy a személyes igényeknek megfelelő oktatást nyújtson. Számomra ez nagyon fontos változást jelent, mivel a tanulási nehézségeket így nem úgy kezeli, mint nehézség, nehézségeket, hanem inkább arra koncentrál, hogy az iskola mennyire rugalmas vagy nem rugalmas a kezdeti nehézségek segítésénél, illetve azok felszámolásánál, és hogy az oktatás folyamán mennyire tudja ezeket kezelni és felszámolni. A tanulási nehézségek ugye amennyiben a, arra utalnak, hogy az iskola képtelen a különböző kezdeti pontról induló gyermekek öm, nehézségeit kezelni, akkor ez azt is jelenti, hogy a leggyengébbeket kell támogatni annak érdekében, hogy sikeresen elvégezhessék a tanulmányaikat, mégpedig mindenkinek saját személyes igényei szerint kell segítséget nyújtani. Ez a változás, ez a szemléletváltás az iskoláktól azt követeli meg, hogy befogadó tanuló környezeteket alakítsanak ki, amelyek mindenki számára elérhetők, és mindenki igényeihez alkalmazkodni tudnak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az iskolákban Kicsit változtatni kell az iskola munkájának szervezésén, a tanulási módszereken, módszertanon, az iskolai környezeten, annak érdekében, hogy mindenki számára hozzáférhető, elérhető legyen az oktatás, és mindenki igényeit ki tudják elégíteni. De hogyha az inkluzív oktatás összeköti a teljesítményt az egyenlőséggel, akkor az oktatáshoz való jog érvényesítésének is egyre inkább jó eszközévé válik majd. Az oktatáshoz való jog nagyon sokszínű, sok ö, tényezős jog. Nem vagyok benne biztos, hogy a jó gombokat nyomogatom. Tehát az oktatáshoz való jognak több dimenziója van. Az oktatáshoz való jog azt jelenti, hogy a befogadó oktatás egyenlő hozzáférési lehetőségeket és befogadó oktatást kell, hogy nyújtson mindenkinek. És ezzel azt is, ez alatt azt is értjük, hogy a fősodor beli iskolákba, nem a speciális iskolákba kell helyet adni mindenkinek. Egyenlő esélyek biztosítása, azt, és, a, és, a, és a mainstream iskolákban való tanulás a szociális befogadást, illetve a szociális és társadalmi részvételt is erősíti. De az elhelyezés nem minden, mert az egyenlő esélyek arra is vonatkoznak, hogy egyenlő oktatás, illetve tanulási lehetőségeket kell biztosítani a tanulóknak. Tehát nem csak az elhelyezés, az iskola szükség, az iskola fontos, hanem az is, hogy a tanulási folyamat során milyen lehetőségeket adunk a tanulóknak, és hogy mennyire aktívan vonjuk be őket az oktatásba és hogy mennyire figyelünk oda arra, hogy jól érezzék magukat. Például a tanítási gyakorlatok megváltoztatása, illetve az igényekhez való igaz, igazítása a szorongást 5%-kal csökkenti a tanulóknál, úgyhogy ez is amellett érvel, hogy ezt érdemes megtenni. Tehát az egyenlő esélyek biztosítása azt is jelenti, hogy a tanulók tanítási módszerek megváltoztatásába való bevonása fejleszti a tanítás minőségét. Ez még mindig nem feltétlenül elég. Az is kell, hogy egyenlő lehetőségeket biztosítsunk a tanulóknak az eredmények elérése terén. Tehát az inkluzív oktatás lehetőséget ad arra, hogy minden egyes tanulóból, személyből állampolgár válhasson, és hogy a tanulásának az eredményét így használhassa föl. Tehát, hogy egyenlő eséllyel tudjon eredményeket elérni és ez megint azt arra utal vissza, hogy a teljesítményt és az egyenlőséget kombinálva a tanulóknak egyenlő esélyt adunk az eredmények elérése és az álláskeresés, illetve a munkahely megtalálása terén, ami ilyen módon is sikert érhet el. Ugyanakkor még egy dolog hiányzik, az is, hogy egyenlő esélyt adjunk az állampolgársággal kapcsolatos lehetőségeknél, hiszen az oktatás kohéziós faktor is, és az oktatási módszereken keresztül a tanulóknak azt is megtanuljuk, hogy hogy tudnak aktívan részt venni a társadalom életében azt tapasztaljuk, hogy az inkluzív oktatás nagyon fontos eszköze annak, hogy a tanulók aktívan, szociál, aktívan részt vegyenek a társadalom életében, illetve a különbözőség eh, iránt mutatott toleranciát is növeli a tanuláshoz való jog érvényesítése tehát ezt a négy dimenziót erősíti, a hozzáférési lehetőségeket, a tanulási lehetőségeket, az eredmény elérésének lehetőségét, illetve az állampolgárság gyakorlásának lehetőségét. Mind a négy dimenziót erősíti tehát az inkluzív oktatás. hogyha országokként eh, lebontva nézzük meg az ügynökség kutatásának eredményeit, az összehasonlítható adatokat tekintjük meg. A legtöbb eh, országban eh, az idő 80%-ában a fogyatékossággal élők együtt tanulnak a nem fogyatékos tipikus gyerekekkel. A kutatások lehetőséget adnak arra, hogy összehasonlítható keretet állítsunk föl, és ebben elemezzük a különböző országok helyzeteit. Általában ez a helyzet, de sajnos az országokból kapott adatok nem mindig összehasonlíthatók ezen a területen de azt meg tudtuk állapítani, hogy hány százaléka a tanulóknak az, aki valamiféle diagnózissal rendelkezik, tehát az igényeik az iskolában és az iskolán kívülről is külön értékelést támasztanak alá, illetve külön támogatást feltételeznek, amit aztán hivatalosan, rendszeresen ellenőrizni és értékelni kell. Minden országban vannak olyan tanulók, akik ilyen rendszerbe tartoznak, tehát azt számoltuk meg, hogy kik azok a tanulók egyes országokon belül, akikkel kapcsolatban történt egy ilyen, hoztak egy ilyen hivatalos döntést, hogy hogy valamilyen módon külön, különleges igényűek, speciális igényűek, és 80%-a ezeknek a tanulóknak a tipikus gyerekekkel együtt járt iskolába és részesült oktatásban. Ez a tendencia olyan politikákban gyökerezik, amelyek a személyes oktatást és a személyre szabott tanítási stratégiákat hangsúlyozzák. Ez az egyik kulcsfontosságú tényezője az inkluzív oktatásnak. Hogyha megnézzük az európai ügynökségek által elvégzett tanulmányokat, azt látjuk, hogy a finanszírozás ösztönözheti is, az inkluzív oktatást is, megakadályozhatja is azt. A különböző finanszírozási mechanizmusok azt mutatják, hogy ha az ország támogatja a személyes oktatást, a személyre szabott oktatást, akkor azt háromféleképpen teszi meg. Egyrészt a külön általános támogatások útján, de vannak plusz támogatások is, amelyeket az iskolának azért folyósítanak, hogy intenzívebben tudjanak foglalkozni azokkal a gyerekekkel, akiknek speciális igényeik vannak, és akik esetleg enélkül nem tudnák elvégezni az iskolát. És itt aztán szükséges az is, hogy legyen egy hivatalos döntés arról, hogy ezek speciális igényű gyerekek. Végül pedig van egy harmadik fajta forrásnyújtás, ami külön személyre szabott gyerekre lebontott támogatást jelent, és az és itt is szükséges az, hogy legyen hivatalos papír arról, hogy a gyereknek eh, különleges igényei vannak. Tehát ez azt eh, az azt jelenti, hogy az országokban nagyon különböző a speciális igényű gyerekek eh, százaléka, illetve hogy kinek van erről hivatalos papírja. Vannak olyan országok, ahol 60 százalék ez az arány, van, ahol csak egy. Márpedig ez ugye nem azt jelenti, hogy a, az egyik országban 60-szor annyi a speciális igényű gyerekek száma, mint a másikban, hanem csak azt, hogy nem azonosították ezeket a gyerekeket. És ez aztán arra is utal, hogy ha szeretnénk, hogyha a az oktatási rendszer inkluzív és rugalmas legyen, akkor lehetővé kell tenni ezt a számára. Amikor a forrás elosztás mechanizmusát vizsgáltuk, akkor azt láttuk, hogy egy több szintű és több tényezős rendszerre épül ez mind, amiben beletartozik az egészségügy, az oktatás és a jóléti tényezők is, és a központi, a regionális és a helyi hatóságok egyaránt részt vesznek ebben. Tehát az inkluzív oktatás sokkal komplexebb rendszer, mint az általános oktatási rendszer. Tehát az, ennek az inkluzív oktatásnak a hatékonysága azon múlik, hogy a különböző tényezők, tehát az egészség, a jóléti hatóságok és az oktatási hatóságok hogyan működnek együtt egymással, mennyire tudnak egymással kommunikálni és ez az összekötöttség, ez az, e, e, ez az egymással együttműködés a kulcsfontosságú faktor. És Természetesen itt aztán fontos tényezőt, já, fontos szerepet játszik az irányítás is, és az elszámoltathatóság is tehát, hogy akiknek gondoskodniuk kell arról, hogy ezek a rendszerek működnek, azok ezt mennyiben teszik meg. Tehát összefoglalásképpen a, a befogadó, inkluzív oktatás egy hatékony, költséghatékony és egyenlő egyenlőséget hangsúlyozó rendszerre épül, minden szinten rugalmasnak kell lennie, megelőző hozzáállást kíván, amely iskola szinten el kell, hogy kerülje a kizárásos stratégiákat, és egy olyan irányítási, illetve elszámolási mechanizmust ki, igényel, amely a rendszert kell, hogy minősítse, illetve címkézze a helyet, hogy a tanulót minősíteni és címkézni. Köszönöm szépen, ennyit akartam mondani, és várom a kérdések, kérdéseket, megjegyzéseket. Thank you very much. Köszönöm szépen, professzor úr. Úgy gondolom, hogy mindannyian büszkék lehetünk arra, hogy lehetőségünk adódott meghallgatni önt. Köszönöm, őszintén köszönöm az előadását, biztosíthatom, hogy nem túl gyakori, hogy egy bizottságban jel nyelvi tolmácsolás, very, very proud that we actually show and... illetve hogy folyamatos átírásban olvashatják a résztvevők az elhangzottakat. Köszönöm szépen, hogy ilyen sokat dolgozott ezen a nagyon szép jelentésen, és köszönöm, hogy előadta ezt nekünk. Szeretnék még két dolgot megemlíteni, vagy kiemelni, amit ön mondott. Ez fontos a politikusok, döntéshozók és általában az emberek számára, hogy a diverzitás, a tolerancia, az empátiát segíti elő, és ezért egy jobb társadalom létrejöttéhez segít minket hozzá, ezért mindannyian komolyan kell, hogy vegyük ezt, bármilyen beosztásban vagyunk is. Hiszen minden emberi lény, különösen én, ami, miután 50 éves lettem, én azóta tudom, hogy mindannyiunknak vannak nehézségei, nem kell külön a fogyatékkal élőkről beszélni, hiszen így vagy úgy mindenkinek van valamilyen fogyatéka. Egy nagy globális faluban élünk, mindannyian együtt, és nagyon fontos, hogy együtt érezzünk egymással, és átérezzük egymás problémáit. Szeretném megadni a szót a kollégáimnak, kérem, hogy mondják el az észrevételeiket, és ezután professzor úr majd ön megint megkapja a szót. Tessék! Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyon örülök, professzor úr, hogy eljött hozzánk és meghallgathattam az előadását. A befogadó oktatásról szóló petíciónak én voltam az egyik támogatója. Én úgy gondolom, hogy ezek olyan értékek, amelyek az európai uniót megalapozzák, és ezek közé tartozik a befogadó oktatás is. Ez a jövőbe való befektetés, nem csak gazdasági szempontból, bár úgy is, hiszen végső soron európai állampolgárokat nevelünk, hanem az értékekbe való beruházás is, hogy a fogyatékossággal élők megérezzék értékeiket, és a többiek pedig megtanulják ezeket az értékeket. A tagállamokban nagyon más és más a helyzet a befogadó oktatással, de nekem az a benyomásom, hogy Európában a befogadó oktatás még nincsen azon a szinten, amit elvárnánk. A válság is visszavetette ezt az ügyet. A befogadáshoz fontos forrásokra és erőforrásokra is szükség van. Nem ugyanaz, például egy vak gyermeknek oktatást biztosítani, mint ahogyan az általános oktatást biztosítják, ugyanez igaz egy hiperaktív vagy egy diszlexiás gyerekre is. és ilyenkor fordul, le, illetve az a célunk, hogy csak olyankor kelljen külön intézménybe küldeni a gyerekeket, hogyha már a befogadó oktatás minden lehetőségét kipróbáltuk és kimerítettük. Nagyon jó lenne, hogyha a tagállamokban ez lenne inkább a szabály és nem a kivétel, hogy befogadó oktatási intézménybe kerülnek a speciális igényű gyerekek, nem pedig külön intézménybe. Úgy tűnik, hogy a tagállamok nem fordítanak eleget ezekre a problémákra, illetve a tanárok képzésére. a speciális igényű gyerekeknek erősítésre, bátorításra és külön segítségre van szüksége. Nagy kérdés, hogy mit tehetünk mi a petíciós bizottság, illetve az Európai Parlament azért, hogy ösztönözzük a tagállamokat a haladásra, és hogy meggyőzzük őket, hogy abszolút szükségesség ennek a munkának a továbbvitele. Én egyszer optimista és pessimista is vagyok. Azért vagyok optimista, mert a mi bizottságunk nagyon fontosnak tartja ezt a témát, és támogatjuk is. Viszont a amikor a parlamenti képviselők értékekről beszélnek, ezt mindenki kívülről tudja és fejből fújja, de aztán a szavazás és az intézkedések, ez már egy másik történet. Például amikor az akadálymentesítési csomagot el kellett fogadni, na ez már egy sokkal nehezebb feladat. Hogy például az elektronikus könyveket bevezessék, és úgy alakítsák ki, hogy mindenkinek használható legyen. Ezeket eh, már nehezebb volt eh, átvinni a parlamenten, hiszen sokan eh, a cégek kép, érdekeit képviselik. Tudjuk az elméletet, a gyakorlat viszont már más. És gondolom a tagállamokban is ugyanezt történik, mint itt. Szép szavak, és aztán amikor a költségvetéshez és a megvalósításhoz kerül erre kerül a sor, az már egy másik történet. Érdekelne, hogy a jövőt hogyan látja, akár az európai iskolában, Brüsszelben, ez nem egy inkluzív iskola, hogyha valakinek problémái vannak, ez nem, nem tud részt venni az oktatásban, nem fogadják el. Nem tudom, hogy milyen modellt szeretnénk, és hol van a sokszínűség, és most az európai iskoláról beszélek, őket is megbombáztuk már különböző panaszokkal. Mit tehetünk azért, hogy változtassunk ezen a helyzeten, és a jövőben értékekre tudjuk nevelni az állampolgárokat. Szerintem ez a legfontosabb, hogyha a gyerekemet iskolába küldöm, fontosabb számomra, hogy az értékeket elsajátítsam, mint mondjuk, hogy jól tudjon számolni. Az is fontos, de az értékek meg még inkább. Köszönöm. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, köszönöm a megjegyzéseket, köszönöm a kérdéseket. Nos, igaz, hogy a befogadó oktatás már régóta relatíve megfelel ezeknek az elveknek. Az Elios programban volt szerencsém részt venni, és itt is befogadó oktatásról volt szó. Azonban úgy gondolom, nagyon sok dolog változott az elmúlt húsz év során, mégpedig a jobb, jobb irányba. Az országok most már azon az úton járnak, hogy támogatják a befogadó oktatást. Ugyanis a befogadó oktatás nem csak olyan jog, amelyet az ENSZ keretén belül elismertek, hanem így a teljesítményt és az egyenjogúságot lehet egyesíteni. Ha elemezzük az európai országok helyzetét, azt tapasztaljuk, hogy az az út, amit az országok végigjártak, nem föltétlenül azonos. Vannak olyan országok, ahol befogadóbb jelleget tapasztalunk, van olyan, vannak olyanok, ahol kevésbé, de mindegyik elindult az oktatás terén ebbe az irányba, ugyanis a befogadó oktatás eredetileg a fogyatékkal élő gyermekek re irányolt. Most olyan tíz éve rájöttek arra, hogy ez a fajta oktatási rendszer minden gyerek esetében hatékony lehet. Azt gondolom, hogy olyan változás ez, amely azt jelenti, hogy a befogadó oktatás most már minden gyerekre kiterjed, nem csak egy kisebbségükre. És azt gondolom, hogyha az elmúlt tíz évben kialakított szakpolitikákat elemezzük, akkor azt tapasztaljuk, hogy nagyon erőteljes az elmozdulás a befogadó oktatás felé. Úgyhogy szeretném csak azt hangsúlyozni, hogy nem könnyű mindezt meg is valósítani. És úgy tűnik számomra, hogy azért van ez így, mert talán nem mindig figyelnek oda a dolgok összetett voltára. Ez kihívás. Ez ugye politikai okoknál fogva van így. Általában egyszerűsítik a helyzetet, és nem az összetett voltát vizsgálják a helyzetnek. És ugye itt az országok között más és más a helyzet. Vannak olyan országok, amelyek azon gondolkodnak, hogy hogy lehet a szinergiákat kialakítani az országok között. Azt gondolom, hogy ebből a szempontból az európai intézmények óriási szereppel rendelkeznek. Hogy felhívják a figyelmet bizonyos dimenziókra, melyek közül az egyik, hogy legyenek megfelelő adatok, amelyek alapján össze lehet hasonlítani a szükségleteket ö, olyan gyerekek vonatkozásában, akiknek speciális képzésre, oktatásra van szükségük. És így lehet ö, az országok között ö, összehasonlítani a helyzetet. Vannak olyan országok, amelyek olyan adatokkal rendelkeznek, hogy ebből az derül ki, hogy hány országban, hogy hány gyereknek van szüksége speciális képzésre, oktatásra. De nagyon kevés ország rendelkezik mindenféle adattal. Aztán ugye, a, ami a sikerrel járó próbálkozások számát illeti, ez is nagyon fontos. Ha ezek nincsenek meg, akkor nagyon nehéz eldönteni, hogy hogyan tovább. Fel kell hívni a figyelmet minden ország vonatkozásában, és azt hiszem, hogy erre készek is az országok, hogy hogyan lehet tovább haladni. A kérdés az, hogy hogyan lehet ezt irányítani, mert mindenki egyetért abban, hogy a befogadó oktatáshoz nagyobb rugalmasságra, nagyobb decentralizációra van szükség, de ugyanakkor bizonyos területeken arra is, hogy másfajta irányítás, más módszerrel történő irányítás bevezetése szükséges, hogy aztán tovább lehessen ezt fejleszteni. figyelembe véve a változásokat. Ugye vannak olyan országok, amelyek ma már sokkal többet költenek erre, mint mások, vagy korábban. Vannak olyan országok, ahol a költségvetésben ez a sor jelentősen megnőtt, annak ellenére, hogy bizony vannak korlátozások. Tehát a befogadó oktatás terén vannak beruházások. Azonban ma még nem helyeznek erre megfelelő hangsúlyt. Azt gondolom, hogy az Európai Parlament tesz bizonyos erőfeszítéseket arra, hogy erre felhívja a figyelmet, hogy a támogatás hogy teszi lehetővé azt, hogy az oktatók megtegyék azt, amit meg kell, hogy tegyenek. Hogyan lehet az iskoláknak biztosított támogatás segítségével lehetővé tenni azt, hogy másképp szerveződjenek. A gyerekek támogatása hogyan teszi lehetővé azt, hogy iskolás feladataikat ellássák. Tehát Másképp kell gondolkodni, és nem a mennyiségre, hanem a minőségre koncentrálni. A források, a támogatások, az, oktató, az oktatási rendszert támogatnia kell, hogy megfelelő eredményeket tudjon felmutatni, és biztosítsa az egyenjogúságot mindenki számára. Köszönöm. Thank you very much. Uh, um, I think I can I also ask you a question? Köszönöm. Köszönöm szépen, én is feltehetnék egy kérdést. Nekem nagyon tetszett az ön pozitív hozzáállása, és az, hogy látja, hogy a tagállamok sokat fektettek ebbe, és hogy tényleg a befogadás megközelítését választották. De az európai intézményekkel mi a helyzet? Tudjuk, hogy az európai iskolákban még nagyon sok kívánivalót hagy maga után a helyzet, már ami a fogyatékossággal élő gyermekeket illeti, és az ő jogukat ahhoz, hogy az oktatási folyamatban, illetve a társadalomban részt vehessenek. Tudom, hogy van sok gyermek ebben a városban is, Brüsszelben is, aki egyszerűen lemarad, kimarad ezekből a folyamatokból. És ez szerintem szégyen, hiszen pontosan az európai intézmények kellene, hogy legyenek azok, ahol jó példával járnak elő, mi is nagyon hangsúlyosan hirdettük ezt, többször voltunk több tagállamban tényfeltáró küldetéseken. Pontosan a tanulás az egész folyamatnak a sarokköve, és ezért kellene, hogy az európai intézmények mutassanak példát, többek között az európai iskolák is erre mi az ön tapasztalata? Látta az európai iskolákat, és most nem csak a stratégiai dokumentumaikra gondolok, hanem a gyakorlatra. Hiszen gyakran azt látjuk, hogy a gyönyörűen megfogalmazott dokumentumok és a gyakorlatbeli megvalósítás között nagyon nagy a különbség. Köszönöm ezt a kérdést. Nos, ezt pontosan nem néztük meg. Beszéltünk erről, de pontos elemzést nem végeztünk az európai intézményekről. Azonban úgy gondolom, az európai intézmények kérdése kiemeli az intézmények lehetőségeinek fontosságát, amelyel ezt a támogatást biztosíthatják. Úgy gondolom, hogy a befogadás szintje az intézményeknél jelentősen attól függ, hogy hogyan tehetnek apró lépéseket jobbra-balra. És ha a legtöbb országban az Európai Unión belül kialakult ez a befogadó oktatás, ez annak köszönhető, hogy támogatták az intézményeket ezen elvek végrehajtásában. Aztán persze fölmerül a kérdés, hogy az európai intézmények szintjén milyen támogatással rendelkeznek az iskolán kívül, amelyek lehetővé teszik ezeket az aprócska lépéseket jobbra-balra. Legyen ez képzés, vagy akadálymentesítés, ahogy ön említette. Thank you az akadálymentesítés önmagában nem jön létre. Szükség van ennek megszervezésére, mind szervezeti, mind funkcionális szinten. Tehát ez minden iskolára igaz, beleértve az európai intézetekre is. Tehát milyen fajta támogatást várhatunk számukra, hogy ezeket a pici apró lépéseket megtehessék jobbra-balra, és aztán mi alapján tudjuk biztosítani az iskolai teljesítményt és az egyenjogúságot. De ez ugye feltételezi azt, hogy kívülről is támogassák ezeket az intézményeket. Köszönöm. Köszönöm. Én mm, azt hiszem, hogy akkor most még jobb érveink vannak arra, hogy ezt az európai iskolákban tapasztalható folyamatot, amely a brüsszeli, eh, Brüsszel városában alakul ki, hogy ezt is támogatjuk, és eh, néhányan eh, tényleg álljunk ki amellett, hogy itt változásra van szükség. Hiszen ugye itt gyakorlatilag az Európából ide, gyűl, ide gyűlt szakértők gyerekei van, vannak, tehát ez, ezekről van szó. Ezért nagyon fontos, hogy az európai iskolák, a brüsszeli európai iskolák fejlődésével is foglalkozzunk. Köszönöm szépen, hogy eljött. Nagyon hálásak vagyunk az előadásáért és a dokumentumokért is, amelyeket nem csak most küld, hanem a, majd a jövőben is. És most akkor át is adnám a szót Eszteres Feregut kolléganőmnek az első panel megkezdéséhez. Köszönöm szépen, elnök asszony! Igen, ezt a workshopot azzal kezdtük, hogy a fogyatékkal élők jogait kell védeni. Pontosan ezért indítottuk ezt a munkát, mert a petíciós bizottságban nagyon sok petíciót kaptunk ebben a témakörben. És mindig azzal találkozunk, amiről beszéltünk most, a befogadó oktatás, az oktatáshoz való hozzáférés és a munkaerőpiachoz való hozzáférés. Ezek mind nehézséget jelentenek. És aztán ott van a közlekedés, a lakhatás problémája, illetve az új technológiák. Különböző hely, országok helyzetét vizsgáljuk meg az akadálymentesítés szempontjából. Nagyon fontos, hogy a szolgáltatások és egyéb tevékenységek akadálymentesek legyenek a fogyatékkal élők számára. Az egyezményt a 28 tagállam aláírta és 27 ratifikálta. A 21. században az emberi jogoknak kell elsőbséget kapnia. Ez az egyezmény a fogyatékkal élők helyzetét kívánja rendezni. A különböző munkacsoportokban az egyezmény végrehajtásával foglalkozunk, és amikor a tagállamokkal találkozunk, azt látjuk, hogy nem hagyják úgy végre az egyezményt úgy, ahogy kellene. Vannak nyomonkövetési mechanizmusok is az egyezményhez kötődően, ezt próbáljuk most felügyelni és nyomon követni, hogy hogyan hajtják végre a tagállamok az egyezményt. Az első panelben erről lesz szó, én leszek a moderátor. Az, hogy milyen eredményei vannak az ENSZ egyezménynek a fogyatékossággal élők jogairól az Európai Unióban. Az első felszólalónk Anne-Sophie Ő az emberi jogi koordinátor a Fogyatékossági Fórumban, nemzetközi jogból diplomázott és emberi jogokkal foglalkozik, az ENSZ főbiztosságán is dolgozott már. Kérem, hogy tájékoztasson minket a legfrissebb fejleményekről minket, hogy lássuk, vannak-e változások, és milyen prioritásokat tudunk meghatározni, és ezeknek a végrehajtására késztetni az európai kormányokat. Anna Sofia. Köszönöm szépen. Az Európai Fogyatékossági Fórumot képviselem, és nagyon örülök neki, hogy itt lehetek ezen a fontos ülésen. Az Európai Fogyatékosságú Fórum az körülbelül 18 millió fogyatékossággal élő embert képvisel, és az emberi jogokat próbálja erősíteni. Az Európa ez e, elmúlt hónapokban is folyt a fogyatékossággal élők jogairól szóló egyezmény végrehajtása, erről szeretnék beszámolni. Először is Doesn't matter so much, but I don't quite know where I have to. <laughs> Elnézést, csak nem egészen tudom, hogy hogy tudom elővarázsolni a prezentációmat. Igen, köszönöm. Tehát, ahogy már Eszterász képviselőasszony is elmondta, létezik természetesen egy ENSZ egyezmény a fogyatékossággal élők jogairól, és 2015 eh, ötben vizsgálták felül, és az ajánlások, amelyek ennek kapcsán megszülettek, nagyon jó terveket állítottak össze. Tehát a legfontosabb feladataink az elmúlt évben arra mentek ki, hogy ezeket az ajánlásokat beépítsük több biztossal találkoztunk, megbeszéltük az ajánlásokat velük, és megkértük őket, hogy ezeket az ajánlásokat építsék be a munkájukba. Tyson biztos asszony például a, a, a, a akadálymentesítési jogszabálycsomag megvalósításával foglalkozik. Öttinger biztossal is beszéltünk, arról, hogy a különböző alkalmazotti megbeszélés a megállapodásokban szerepeljen. Ez Kretu biztos kértük arra, hogy a források a finanszírozás területén is továbbra is dolgozzanak a tagállamokkal abban, hogy ezeket a célokat megvalósítsák. Jövő héten még Stylianides biztossal is fogunk találkozni, ugyanis a, arra is gondolni kell, hogy a humanitárius segítségnyújtás és a menekült válság kapcsán is figyeljenek oda a fogyatékossággal élők igényeire. Azt is aláhúznám, hogy az Európai Unió a 2021-es évben kell majd jelentést tegyen, és egy második alternatív jelentés készül majd, amely a fogyatékossággal élők európai helyzetét és az ők jogait és jogainak megvalósítását fogja leírni. A civil társadalmakkal különböző monitoring feladatokat végzőkkel fogunk találkozni, és megnézzük, hogy milyen előrelépés történt. E, ez évben konkrétan az e, akadálymentesítési stratégiával fogunk foglalkozni, és ennek végrehajtásával, és jövő évben fogunk foglalkozni a különböző adminisztratív struktúrákkal, és itt fog majd szerepelni az európai iskolák ügye is, ugyanis és sok szülő pontosan arra panaszkodott felénk is, hogy a gyermekeknek nem tudnak megfelelő támogatást nyújtani, amennyiben, amennyiben fogyatékossággal élnek. Úgyhogy én belgaként is alá tudom támasztani, hogy nem eléggé befogadóak ezek az iskolák ez is szerepelni fog tehát a napirendünkön, valamint az információhoz, kommunikációhoz való hozzáférés és a csatornák, amelyeken keresztül ezt lehetővé teszik. Az Európai Ombudsman ezzel kapcsolatban igen sokat segített már is a munkánkban. Az Európai Unió weboldalainak hozzáférhetőségéről is szó esett itt például, illetve a közös egészségbiztosítási rendszer is sok aggályt keltett már eddig is, úgyhogy ezzel is foglalkozni fogunk. Ezek lesznek a jövő évi meghallgatások témái. Amikor a következő fontos kérdést nézzük meg, ez az európai akadálymentesítési stratégia lesz. Önök biztos ezt már részleteiben is megtekintették. Az Európai Bizto Bizottságnak egy fél, félidős felülvizsgálatot kellett végezni, és az ezzel kapcsolatos jelentés mindenféle fellépést megvizsgált, és a végrehajtást vizsgálta. Az Európai Parlamenttel is együttműködtünk Helga Stevens jelentésének elkészítése során. Ő is azt írta le, hogy az akadálymentesítési stratégiának milyen előre lépései, milyen eredményei vannak, és a fő következtetés az, hogy a eh, akadálymentesítési stratégiának kell, hogy legyen egy 2020-tól 30-ig terjedő része is, és eh, az egyezményt eh, mindenféle politikába, mindenféle rendelkezésbe be kell dolgozni és be kell vonni a fogyatékossággal élőket magukat is ennek a stratégiának a megvalósításába, illetve az egyezmény stratégiába való bedolgozásába. Aztán a nemzeti szinten való végrehajtást is megvizsgáltuk. A tagállamokban a Genfi bizottság több tagállamot megvizsgált, Luxemburg, Ciprus, Olaszország, Lettország és az Egyesült Királyság ügyét, valamint Spanyolország és Magyarország helyzetét is már másodszorra meg, megvizsgálták, és támogatják a tagokat abban, hogy különböző jelentéseket tegyenek. Azt örülünk annak, hogy a hogy a tagjaink, a fórum tagjainak ajánlásait minden tagállam igyekszik megvalósítani, illetve, illetve a különböző útmutatásokat igyekeznek bedolgozni a saját jogszabályaikba. Van még egy kérdés, amit nagyon szorosan nyomon követünk. Itt egyébként a Genfi találkozóról látunk néhány képét, képet a CRPD bizottsággal is találkoztak, és ez nagyon jó, mert akkor egymás, egymásra tartanak, tartatnak eszme cseréket, és ezzel is ösztönzik a munkát. A másik dolog, amit nagyon szorosan nyom, nyomon követünk a Brexit, és az ezzel kapcsolatos folyamatok, a, az, a az, azon aggódunk, hogy a Brexit miatt az a sok jog, amelyet a fogyatékossággal élők az EU-n keresztül ö, elsajátítottak, illetve megkaptak, nem feltétlenül lesz majd tartható, például a munka, a, a, annak a joga, hogy más európai tagállamban dolgozhatnak, és és tanulhatnak, aztán az utazással kapcsolatos jogok különböző csatornákon vizsgáljuk tehát azt, hogy a Brexitnek milyen hatása lesz majd a fogyatékossággal élők jogaira, és nagyon figyeljük a Brexit-tel kapcsolatos tárgyalásokat is, megpróbáljuk elérni, biztosítani azt, hogy a fogyatékossággal élők jogairól ne feledkezzenek meg a tárgyalások során, és azokat továbbra is érvényesítsék. Egy másik kérdés, amit nagyon szorosan nyomon követünk, az a migránsok, illetve a menekültek, a, a fogyatékossággal élő menekültek kérdése a jövő heti találkozónkon Sziniádiész biztossal pontosan erről fogunk beszélni. Nagyon sok tagunk mondta el, hogy igyekezik, igyekszik támogatni a fogyatékossággal élők, élő menekültek ügyét. Például görögök számoltak be arról, hogy például a siket menekültek, nem nem, nemnek nincsen esélyük sem arra, hogy a számukra szükséges információkat megkapják. Tehát egy szakértői csoportot állítottunk most föl, akik a fórumon belül ezzel foglalkoznak, és az Európai Uniót felszólítjuk arra, hogy figyeljenek oda, hiszen a határokra való érkezéskor nagyon sok menekült fogyatékosságát fel sem fedezik, és emiatt aztán a befogadó központokban sem kapják ezek a menekültek meg a megfelelő támogatást. Tehát ez, ezen változtatni kell maguknak a befogadó központoknak a központoknak a működésén is változtatni kell. Például a különböző fizikai fogyatékossággal élők sokszor hónapokig nem tudnak elmenni zuhanyozni, mert, mert képtelenek bejutni a fogyatékosságuk miatt a zuhanyzókba. Úgyhogy ezek mind nagyon fontos kérdések, amikről beszélnünk kell. Aztán használ, hallottunk arról is, hogy a különböző elszenvedett erőszak, illetve az utazás nehézsége miatt mentális betegségekkel küzdködő menekültek sem kapnak elég segítséget. Erre is fel kell hívnunk majd a figyelmet. Különböző magas szintű rendezvényeket tartunk itt az Európai Parlamentben is, de más helyeken is, ahol az érdekeltek meghívásával hívjuk fel a figyelmet erre. A görög tagjaink különösen aktívak abban, hogy az ENSZ menekültügyi főbiztosságával együtt a menekülttáborokban, központokban dolgozóknak képzést nyújtsanak annak érdekében, hogy képesek legyenek a menekültek ilyesfajta igényeiket megfelelni. Aztán még egy dolog, ami szívemhez nagyon közel áll, ez a fogyatékossággal élő nők jogai és az ő számukra biztosított egyenjogúság. Itt is nagyon sokszor az erőszak kérdése merül fel. A fogyatékossággal élő nők sajnos háromszor akkora kockázattal, kockázatot viselnek a nemi erőszak kapcsán, és ezért is nagyon fontos, hogy a az egyezményt a tagállamok ratifikálják. Itt a különböző nőjogi lobbikkal, szervezetekkel is együttműködünk. Nagyon örülünk annak, hogy a tanács az isztambuli egyezmény aláírását, ratifikálását végre eldöntötte, és várjuk azt, hogy ez, ezzel kapcsolatos rendelkezések megvalósuljanak. A, 39-es cikk ezen az egyezményen belül betiltja, illetve megtiltja a fogyatékossággal élők sterilizálását és az abortusz kényszerét. Sajnos ez a gyakorlat még nagyon sok tagállamban létezik és emiatt aztán vannak olyan fogyatékossággal élő nők, akik aztán később, hogyha szeretnének családot alapítani, már nem tehetik meg, és egyáltalán az ő saját életükkel kapcsolatban hozott döntéseiket is befolyásolják ezek az ügyek. Úgyhogy a jelentésünkben részletes információt, adatokat fogunk közölni erről a gyakorlatról, és követeljük a gyakorlat beszüntetését. Az Európai Parlamentben is fogunk december 5-én Szorája Pósz képviselőasszony vezetésével a, a kényszer sterilizációról egy meghallgatást tartani. Ott lesznek majd meghívottak, akik, akiknek keresztül kellett menniük ezen az eljáráson. Ez is érdekes lehet önöknek. Aztán van egy másik kérdés, amely az egyenlőség és az egyenlő bánásmódról szóló irányelv, amelyet a tanács már kilenc éve blokkol kell, hogy legyen egy új stratégia ezzel kapcsolatban. Jövőre fogunk egy új jelentést megjelentetni, amely majd azt vizsgálja, hogy mennyire védik az egyenjogú, illetve mennyire gyakorolhatják az egyenjogúságot a nők, és hogy a tagállamokban milyen stratégiák léteznek. Reméljük, hogy az irányelv majd végül csak átmegy, és Egyébként tavaly is pontosan arról írtunk jelentést, hogy az egyezményt melyik országok ratifikálták már, melyek nem, úgyhogy ennek a kérdését is újra fel fogjuk majd venni a napirendre. Utolsó téma, amit szeretnék ma megnézni, az akadálymentesítési jogszabálycsomag Mm, Eszterasz képviselőasszony már elmondta, hogy ha voltak is kis előrelépések, még mindig aggasztó ennek a helyzete, különösen azért, mert a KKV-ket még mindig kizárják ebből az akadálymentesítési csomagból, tehát nagyon sok olyan ember lesz, aki a termékekhez és szolgáltatásokhoz nem fog hozzáférni Európában, hogyha ez így marad. Köszönöm szépen, ennyit akartam mondani, és köszönöm a figyelmüket. Hello. Köszönöm szépen, Anne-Sophie. Azt hiszem, hogy a legfőbb kérdéseket felvetette, és van mind elgondolkodnunk. Nagyon érdekes volt, amit hallottunk. Most pedig Az Európai Ombudsman irodájának egyik munkatársának adom meg a szót, nagyon nagy tapasztalatokkal rendelkezik, és mind az intézményeken belül, mind azokon kívül nagyon sok tapasztalattal rendelkezik. Most stratégiai politikákkal foglalkozik ezeken a területeken, parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék köszöntet mondani a szervezőknek, hogy az Ombudsman irodáját is meghívták, hogy részt vegyen ennek a műhely munkának a mai délelőtt ülésén. Föl szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy az ombudsman mit is tesz ezen a területen. Valószínűleg önök is tudják, hogy az ombudsman panaszok alapján dolgozik, hogyha valami nem megfelelően működik. Ez az EU intézményekre, ütnökségekre, testületekre vonatkozik. Bármely állampolgárnak, vagy az EU lakosának, vállalkozásnak joga, van arra, hogy valamilyen panasszal éljen. Aki panasszal él, nem föltétlenül kell, hogy közvetlen tapasztalatok alapján tegye ezt, képviselhet egy olyan szemét is, aki elszenvedte ezt a sérelmet. A lényeg az, hogy az ombudsman irodáját kell, hogy megkeresse. Ez azt jelenti, hogy az EU intézmények hiányosságaira is odafigyelhet, kezdeményezhet, és nagyon fontos témákban megoszthatja az nézeteit ezekkel az intézményekkel, eszmecserét folytathat, mielőtt nyomozást kezd. A monitorizási kereteken belül az egyezmény végrehajtását is ellenőrzi, hogy védelmet biztosíthasson. Ezért feladata, hogy az EU vezetés megfelelően járjon el ebben a körben is. Általánosságban véve ez nagyon sok mindenre vonatkozik, például az EU épületek akadálymentesítésére, a weboldalakon való akadálymentesítésre, az eseményeken a jelen tolmácsás biztosítása, illetve a gyerekek igényének kielégítése hogyha például egészségügyi biztosításra van szükség. Két esetet szeretnék itt példaként felemlíteni, az egyik a Csehköztársaságból származik, amely jogsértést jelentett. Az ombudsman fellépett, és elmagyarázta, hogy az ENSZ egyezmény végrehajtásával probléma van, Eh, és a megfelelő kompetenciával rendelkező érintettekkel kell ebből a célból ö, egyeztetni. A kérdés az, mikor tud fellépni az ombudsman, ö, amikor szerepét, mint a ö, szerződések őrét be kell, hogy töltse az ENSZ egyezmény végrehajtását illetően. A második eset ö, egy fénykép használatát illette a dohánytermékek esetében, amikor ilyen figyelmeztető jeleket akarnak közvetíteni, és a bizottsági irányelvek fektetik le ennek a módját. Az ombudsman úgy döntött, hogy sokat segítene, hogyha a bizottság a civil társadalom csoportjaival konzultálna, mielőtt ilyen képeket közvetítene, mint az előbb említett, ahol például egy tolószékben ülő személyt ábrázoltak. Nagyon fontos lenne az ombudsman stratégiai munkáját a fogyatékossággal élőkre koncentrálni, így a hiányosságok is kiderülnének. A panaszok alapján stratégiai nyomozás folyt az ombudsman részéről, tényfeltárás, és annak kiderítése, hogy megfelelnek-e ezek az ENSZ egyezménynek. Például a gyógyszerek visszatérítése súlyos betegségek esetén itt négy kritériumra van szükség. Például, hogyha valakinek az várható élettartalma lerövidül az ombudsman azzal érvel, hogy ez nem felel meg a szociális modellnek, amely az ENSZ egyezményben található. Főleg ami a ö, rövidebb élettartamot illeti, ez a kritérium az, amely nem megfelelő. Az emberek jól él, jó, é, kellemes életkörülményei is felmerülnek ugyanis nagyon sokba kerül például a gyógyszer, az ellátás. És így már is nem lehet egyformán kezelni őket a nem fogyatékossággal élőkkel. Úgyhogy a, az orvosi költségek visszatérítése egy olyan terület, ahol vizsgálatot kell folytatni. A bizottsági képviselőknek is jelen kell lennie, júniusban erre sor is került, és megszületett a múlt héten a jelentést. Folyik a vizsgálat. A második stratégiai vizsgálat, ami ről röviden szólni szeretnék, az EU intézmények weboldalának akadálymentesítése. Az ENSZ bizottság aggájait fejezte ki ezzel kapcsolatban, ezzel foglalkoznunk kell. A továbbiakban 2016. októberében elfogadásra került az állami intézményekhez tartozó weboldalok akadálymentesítésének elfogadása. De ez nem vonatkozik az EU intézményekre. Ugyanakkor a szövegben az áll, hogy arra ösztönzik őket, hogy feleljenek meg az irányelvben foglaltaknak. Ahogy korábban említettem, mi is úgy érezzük, hogy az EU példát kellene, hogy mutasson, és az irányelv ezen kívül hasznos intézkedéseket is tartalmaz, mint például a monitorozási kötelezettségeket, illetve az akadálymentesítés nyilatkozat, amelynek alapján visszajelzéseket is várnak. A bizottság jó gyakorlatra nagyon fontos enne, és júliusban egy vizsgálat be is indult a weboldalak akadálymentesítése és az összes eszköz használata vonatkozásában. Juncker elnöknek írt is, és felvetette a bizottság weboldalának akadálymentesítését, a jel ö, tolmácsolás használatát, az akadálymentesítési nyilatkozatot, ö, beleértve a visszajelzéseket a felhasználók részéről, illetve az internet akadálymentesítését. Folyik a vizsgálat, a közelmúltban jött meg az ombudsman levelére a válasz a bizottságtól, ezt meg kell vizsgálnunk részletesen hamarosan nyilvánosságra is kerül a bizottság válasza. Fontos megjegyezni azt is, hogy egy ideje már foglalkozunk azzal is, hogy felhasználó barátabb és akadálymentesebb legyen a saját weboldalunk is. 24 nyelven rendelkezésre áll a weboldal. Ezen kívül van még egy külső szolgáltató is, amely 2017-ben ellenőrizte a az akadálymentes jellegét a weboldalunknak. Dupla A minősítést szereztünk. De szeretnénk további lépéseket tenni, hogy 3A minősítéssel rendelkezzünk sok területen. Július óta van egy oldalunk, ahol visszajelzése is van lehetőség a felhasználók részéről. Hogyha részletesebben érdekli önöket eh, az általam említett példák valamelyike vagy összessége, a weboldalunkon megtalálják mindezt. Gyakorlatilag nem az a cél, hogy kívánságlistának tegyen eleget az ombudsman, hanem hogy a fogyatékossággal élők számára megkönnyítse a mindennapi életet is. Az ENSZ bizottsági megjegyzéseken túl szeretném elmondani azt is, hogy nagyra értékeljük a visszajelzéseket, hogy segíthessünk a helyzet javításán. Köszönöm. Köszönöm szépen. Majd várjuk a választ az ombudsmani kérdésekre a választ a bizottságtól. Immaculada Plasenciáé a szó. Nagy szakértője ezeknek a témáknak. A fogyatékkal élők jogaival foglalkozik az igazságügyi főigazgatóságon belül a bizottságban. A bizottság eh, ilyen szempontból sokkal ambiciózusabb volt, mint a parlament az eh, akadálymentesítési jogszabályjal kapcsolatosan. Szeretnék gratulálni önnek a fáradhatatlan munkájáért a petíciós bizottság nevében, hogyha az elnök asszony is megengedi. Az a bizottság nagy részt vállalt az akadálymentesítési aktus előkészítésében. Nagyon kíváncsian várjuk a beszámolóját. Köszönöm szépen! Először is nagyon köszönöm a kedves szavakat a bevezetőben, és köszönöm a meghívást, örülök, hogy megoszthatom önökkel azt, hogy mit tettünk az eddigiekben az a fogyatékkal élők jogairól szóló egyezmény tekintetében. Mint önök is tudják, a bizottság a végrehajtással kapcsolatosan nagyon sok munkát végzett, és ez a munka az európai fogyatékossági stratégia kontextusába illeszkedik. 2010-ben indítottuk ezt el, és a céldátum 2020. Az egyezmény végrehajtása nagyon fontos célkitűzés, és ez párhuzamosan zajlik azokkal az erőfeszítésekkel, amelyeket a fogyatékkal élők helyzetbe hozása érdekében teszünk. Továbbra is folytatjuk ezt a munkát, hiszen a jogokhoz való hozzáférésnek előfeltétele az akadálymentesítés. Nyolc munkaterületen dolgozunk, áttekintést adtunk a legfontosabb eredményekről 2017-ig, ennek az évnek a februárjáig, amikor is előrehaladási jelentést tettünk közzé. Az előrehaladási jelentésben két fő cél vezérelt minket. Először is, hogy áttekintést adjunk arról, hogy az első években milyen munkát végeztünk, másodszor, hogy határozzuk meg a válaszokat, illusztrálva azt, hogy hogyan is tudunk választ adni azokra az ajánlásokra, amelyeket az ENSZ bizottság adott az Európai Uniónak az egyezmény végrehajtásával kapcsolatosan, ahogyan az EDF-től Anne Sophie is elmondta. A jelentés tartalmazta a legfontosabb témákat. Mindjárt Pipersben meg próbálom összefoglalni ezeket a példákat, illetve az ezévi fejleményeket. Nagyon fontos mellékleteket is tartalmaz ez a szöveg. Először is áttekinti az, a nyilvános konzultációt. Idén a fogyatékkal élők szervezeteivel, illetve a a közvélemény formálókkal, illetve tagállamokkal, közhatóságokkal vettük fel a kapcsolatot. Ez a kapcsolatfelvétel alapvető fontosságú a bizottság számára, illetve a szemléletformálás. 1500 választ kaptunk a nyilvános konzultációba, és az ott kifejezett gondok, aggályok közül a két legfontosabb az munkavállaláshoz való hozzáférés problémája, illetve a közlekedési problémák az jogoknak az ismerete, ezeknek a tudatosítása. A hatóságok kötelezettséget vállalnak ezeknek az ügyeknek az elősegítésére, ez kötelezettség az egyezmény értelmében. Folytatjuk ezt a párbeszédet A második melléklet pedig az egyes intézkedéseknek a leírását tartalmazza, amelyek a stratégia mellett indulnak, kb. 100 ilyen van, ami meghatározza, hogy mi az, amit még tennünk kell, ez is nagyon fontos, mert ezeket az intézkedéseket is követjük és idén lesz az utókövetés, és vannak a mellékletekben konkrét ajánlások, az ajánlások mellett eh, pedig válaszok, és végül rámutattak, hogy mi is az, amit az intézmények tesznek, és az a bizottság milyen munkát végez a közigazgatásban. Ez az a, a forgatókönyv, amit eh, követünk, az eh, ombudsman eh, képviselője is követi ezt a munkát, voltak tréningek is, és rendszeres belső visszacsatolást is kérünk, amikor egy új weboldalt eh, kialakítunk. Szeretnénk eh, kipróbálni, hogy mennyire hozzáférhető. Nagyon fontos azt mindig hangsúlyozni, hogy a bizottság vizsgálja ezt az ügyet, illetve azt is, hogy ez nem csak a bizottsági alkalmazottakat érinti, hanem az Európai Unió minden eh, tisztviselőjét és minden EU intézményt. Nagyon fontos ügy, és nagyon komolyan is vesszük. Végül pedig szeretnék az utolsó mellékletről beszélni. Ez pontosan azt illusztrálja, hogy eh, milyen esélyegyenlőségi intézkedéseket teszünk az egyezmény végrehajtásában. Amikor mi azt mondom, akkor a bizottságról beszélek, de azért a parlamentet is bele értem, hiszen a parlament fogadja el a jogszabályokat. 2010-ben az EU illetékességi nyilatkozat 45-46 jogszabályt tartalmazott, amelyekben az a fogyatékossági szempontokat érvényesíteni kellett. Most eh, több mint 130 jogszabály van már, amely hivatkozik erre a témára. A legfrissebb fejleményekről is beszámolunk, amelyek itt még nem szerepelnek. Kitekintve a dokumentum legfontosabb pontjaira. Arra következtetése jutottunk, hogy még mindig nagyon sokat tennivaló. Elnézést, rossz irányba indultam el. De sajnos nem működik. Jó. Arra a következtetésre jutottunk tehát, hogy a stratégia célkitűzései a következő öt évben is érvényesek még, és ebben az összefüggésben 2017-ben folytatjuk a munkát. Az akadálymentesítés továbbra is olyan terület, ahol nagyon sok erőfeszítést kell tennünk. Az európai akadálymentesítési aktusnak a feladata, hogy fenntartsa azt a jó szintet, amelyet a bizottsági javaslat is előirányoz, a szükséges hozzáférést lehetővé teszi, illetve a végrehajtási munkát is meg kell említenem, például az internetes akadálymentesítési irányelv összefüggésében különböző iránymutatásokat kell kialakítanunk illetve végrehajtási intézkedéseket. Nem fogom a kezdeményezéseket egyenként bemutatni, viszont néhányat szeretnék kiemelni. Ezen az ábrán az látható, hogy az egyes területeken melyek a legfontosabb kezdeményezések. Például a részvétel területén jól haladunk azzal a kezdeményezéssel, hogy európai fogyatékossági kártya jöjjön létre, egy igazolvány. Ez közel áll a szívünkhez, ez a fontos feladat. A tagállamokkal kell ezt együtt véghez vinnünk, ők az illetékesek ebben, de nagyon szeretnénk egy olyan igazolványt, amely az EU egészében hozzáférés biztosít az kedvezményekhez és a lehetőségekhez. Ami a definíciót illeti, a tagállamokat abban is támogatjuk, hogy különböző workshopokat szervezzenek. Ez nagyon fontos kérdés. Az egyezményben még mindig pontosítani kell, hogy hogyan tudjuk az egyezmény emberi jogi megközelítését érvényesíteni. Ez folyamatban lévő munka. A jogok esetében ez mindig előfeltétel. Együtt dolgozunk a tagállamokkal, amelyek eh, ebből a munkából indulnak ki. Szakértői hálózatot építünk, és adatot gyűjtünk a tagállamoktól. A szociális jogok kérdése egy szélesebb ügy. A fogyatékosok jogai nagyon közel állnak ehhez a feladathoz. Ebben az évben a szakértőkkel nagyon sokat dolgoztunk közösen az adatgyűjtés érdekében, és hogy ajánlásokat gyűjtsünk arra, hogy hogyan tudjuk az, a fogyatékossági szempontokat jobban érvényesíteni az egyes pillérekben, és hogyan tudjuk tovább fejleszteni a pilléreket, a jogok pillérét. És van egy elem, amit ki kell nem a pillért valami kiegészíti méghozzá a munka és a magánélet közötti egyensúly. A bizottság most először javasolta, hogy ne csak azokra a szülőkre összpontosítsunk, akik fogyatékos gyereket nevelnek, vagy fogyatékos rokonról gondoskodnak, hanem foglalkozzunk a fogyatékos szülőkkel is, ez a terület még nagyon elhanyagolt terület, nincsenek megfelelő intézkedések azért, hogy ezek az emberek is könnyebben élhessenek. A külső intézkedésekkel is foglalkozunk, indikátorokat dolgozunk ki, és ez nagyon fontos, hogy összeköti ez az egyezményt a fenntartható fejlődési célokkal, illetve a, ezekben a célokban indikátorokat helyezünk el, amelyek tükrözik a fogyatékosok jogait az egyezmény értelmében. Ez csak egy további példa. Úgy látom, hogy szaladunk ki az időből. Annyit el kell mondanom, hogy persze folytatjuk az a fogyatékos a, a, a tudatosságfokozó intézkedéseket, nagyon fontos, hogy az összes nemzeti fókuszpontot összehozzuk egy koordinációs mechanizmus keretében és független mechanizmusok keretében EU szinten, hogy olyan témákat megtárgyaljunk, mint az fogyatékos menekültekre hogyan vonatkoznak az egyezmény egyes cikkei, illetve a fogyatékosság értékelése is fontos kérdés vagy felmérése. Összefoglalva, továbbra is dolgozunk az egyezmény végrehajtásán, a stratégia kontextusában, és iránymutatásként az ajánlásokat használjuk, ami nagyon fontos, mivel a stratégia ezeket a egyen, esélyegyelőségi kötelezettségvállalásokat is tartalmazza, Például az utasjogok felülvizsgálata esetében lényeges volt ez. Ott is próbáltuk érvényesíteni a fogyatékossági szempontokat. Ezzel együtt egyeztettünk a civil társadalommal jövő évre. Az a tervünk, hogy egy gondolkodási időszakot indítanánk el, hogy előkészítsük, felmérjük, és áttekintsük a stratégia eredményeit, és elő tudjuk készíteni a következő lépéseket, amelyeket majd 2020 után kell megtenni. Ezt az információt szeretnénk felhasználni arra, hogy egy időszakos előrehaladási jelentést előkészítsünk, ezt 2021-re kell elkészíteni. Szeretném megköszönni a parlament munkáját is e tekintetben, már ami a már korábban említett jelentést illeti, amelynek témája az Európai Fogyatékossági Stratégia előrehaladása. Nagyon köszönöm a figyelmet, és állok rendelkezésre, ha van valakinek kérdése. Köszönöm. Köszönöm szépen, Imakuláda. Ezzel az első panelt le is zárhatjuk, és az elnök asszony engedélyével már a következő panelre rá is térhetünk. Mikaela kollégámnak átadom a szót. Grazie, buongiorno, sono... Köszönöm szépen, üdvözlöm Önöket. Nagyon örülök, mint az Intergroup uh, alelnöke, és ennek a szakbizottságnak a tagja. Nagy megtiszteltetés is számomra, hogy itt a panelt képviselhetem. A petíciós bizottság referenciaértékkel bír, ami a fogyatékossággal élők jogait illeti, és nyilván privilegizált helyzetben vagyunk nagyon sok állampolgárral szemben, akik ehhez a szakbizottsághoz fordulnak. Ami az emberi méltóságot, az autonómiát, az esélyegyenlőséget, a diszkriminációmentességet illeti, ezek olyan feltételek, amelyekről sosem szabad elfeledkeznünk minden emberi joggal és alap rendelkezniük kell a fogyatékossággal élőknek e, is. Úgyhogy köszönet mindenkinek, aki ma itt van, részt vesz a workshop munkájában, és nagyra értékeltem az eddig hallottakat. Nagy öröm számunkra, hogy azon intézményeket üdvözölhetünk körünkben, amelyek mindig azért tesznek meg mindent, hogy a fogyatékossággal élőket segítsék, és többletértéket képviselnek számunkra. Szeptemberben első olvasatban nagy többséggel fogadtuk el az akadálymentesítése vonatkozó törvényjavaslatot, és nyilván önök is tudják, hogy az egységes piacon belüli áruk és szolgáltatások mozgásáról van szó. Ez óriási lépés előre, az információ csere szempontjából is a képviselti intézmények, szervek vonatkozásában. Nagyon fontos szerepet töltenek be itt a segítségnyújtás terén, és biztos vagyok benne, hogy ők is a mi célkitűzéseinkért tevékenykednek együtt konkrétan tudunk majd a célok eléréséért sokat tenni. Ezért most három szervezettől fogunk hallani, akik szorosan együttműködnek a fogyatékossággal élőkkel. Az Inclusion Europe az egyik, a European Network on Independent Living a második, és a European Association of Service Providers for Persons with Disabilities, vagyis a fogyatékossággal élők számára nyújtott szolgáltatók európai szervezete. Guillaume Jacquino az első, az Inclusion Europe részéről, Tara Todd, a European Network on Independent Living részéről, és Thomas Binyál az EASPD képviseletében. Nagyon kérem az előadókat, hogy a számukra rendelkezésre álló 10 percet tartsák tiszteletben, majd, ha meghallgattuk őket, kérdéseket lehet feltenni. Zsekinó úr, parancsoljon öné a szó először. Köszönöm szépen, Csufrida asszony, köszönöm szépen a meghívást. Mi a szeretet? Egyszer ezt, ezt kérdezte valaki egy bírótól, amikor az volt a kérdés, hogy, hogy egy mentális fogyatékossággal élő ember megházasodhat-e vagy nem a szavazásnál, választásnál mi a helyzet, hogyha valaki mentális fogyatékossággal él? Ezek az olyan dolgok, amik legégetőbb kérdések, és ezt szeretném én most egy kicsit a saját tevékenységükön keresztül megmutatni. Tehát a jogi kapacitásunkat az ember, kapacitását az embernek befolyásolja a mentális fogyatékosság, és sokszor ez jogtalanul akadályozza meg őket a jogaik gyakorlásában, és ezt az általunk képviselt 7 millió ember nevében nagyon sokszor hangsúlyozzuk. Sztereotípiák léteznek még mindig, és ezért léteznek még mindig ezek a ez elavult gyakorlatok, és ez akadályozza meg az embereket abban, hogy a szociális védelmet élvezhessék, hogy részt vehessenek a politikai életben, az egészségügyi és az oktatási szolgáltatásokban részt vehessenek, és megfelelő családi életet élhessenek, sőt, akkor még a kényszer sterilizációról nem is beszéltünk. A másik kérdés az, hogy aki mentális fogyasztékossággal él, azt nagyon sokszor kizárják a társadalmi életből, intézményekben élő gyermekeknek nem, tesznek, nem adnak lehetőséget arra, hogy a családjukkal élhessenek, illetve megfelelő iskolába járhassanak, hogy meghatározzuk, hogy kivel élhetnek és hol. A magánélethez való jogot, a családalapításhoz való jogot sem mindig kapják meg a fogyatékossággal élők. Erről majd, erre majd később még visszatérek. Tehát erre is foglalko- ezzel is foglalkozunk. Végül pedig az érthető, fogyasztható információhoz való hozzájutás is nagyon nehézkes, és ezért sem mindig juthatnak hozzá a szükséges szolgáltatásokhoz. Ahogy az előttem szóló is elmondta, a, ezért még a saját jogaikat sem ismerik megfelelőképpen a fogyatékossággal élők, és ez is nagy aggodalmat okoz nekünk. Egyébként a mai petíciókban is nagyon jól visszatükröződik ez a kérdés, hogyha az osztrák kérdést nézik, ahol, ami majd ma napirendre kerül, pontosan ez mutatja, hogy az információhoz jutás akadályai megakadályozzák az embereket abban, hogy a hogy társadalmi életet élhessenek, illetve az ír petíció is arra mutat, hogy a jogszabályokat nem, nem kommunikáljuk fogyasztható formában, de elvárjuk a betartásukat amikor komplex támogatásra van szüksége például valakinek, aki nő és mentális vagy más fogyatékossággal küzd, akkor még nagyobb a probléma, nagyon sok a diszkrimináció. Megpróbálunk ezzel ellen küzdeni, megpróbáljuk a társadalmi szerepvállalást támogatni, ennek eléréséhez 2000-ben megteremtettük az, az az önképviselet európai platformját, ahol segítünk abban, hogy a döntéshozatalban, illetve a, politika, a politikai folyamatokban jobban részt, tudjanak, részt tudjanak venni, például a szolgáltatók, a tanárok és más rétegekkel való megfelelő kommunikációval. Magyarországon például a rendőrséggel működünk együtt annak biztosítására, hogy ha valaki mentális fogyatékossággal él és bűncselekmény áldozata lett, akkor el tudja mondani, kommunikálni tudja azt, hogy mi történt, és megfelelően tudjanak foglalkozni az ügyével. Egy 2005-ös irányelvben is le van fektetve, hogy a fogyatékossággal élőknek is is joguk van egyenlő módon részesülni a jogsegélyből, illetve a különböző ilyen jellegű jogokból. a fogyatékossággal élőket a döntéshozatalban is támogatjuk. Nagyon sok olyan önképviseleti fórum van, amely segít nekik ebben például a az egymás segítése és egymás támogatása tárgyú képzések, amikor a maguk a fogyatékossággal élők segítik társaikat abban, hogy aktív, aktívabb állampolgárok lehessenek. Tehát a támogatott döntéshozatal fejlesztheti a fogyatékossággal élők készségeit. Azon kívül az információ érthetősége, könnyen olvashatósága is fontos, erre is vannak projektek, hiszen ezek, ez is megkönnyíti azt, hogy mindenki számára hozzáférhetőek legyenek a döntéshozatali folyamatok aktívan részt vettünk egy kampányban, amely biztosítja, hogy az európai akadálymentesítési jogszabályok érvényesüljenek az intellektuális fogyatékossággal élők számára is megfelelő, érthető információt kell adni arról, hogy Európában mi folyik ezen a téren. A vezetőségi tréning is fontos, hiszen ezzel kapcsolatban is növekedhetnek az önképviseleti készségek. Ez is növelheti az emberek esélyét arra, hogy a politikai döntésekben részt vehessenek. Például Két héttel ezelőtt az önképviseleti aktivistáink pontosan az Európai Parlament tagjaival tárgyaltak arról, hogy a nők elleni intézményekben elkövetett erőszak helyzete hogy áll. Tehát mindez nagyon fontos, és az ENSZ egyezmény, amit már ratifikáltak, be kell, hogy épüljön minden jogszabályba európai és tagállami szinten is, illetve a fogyatékossági stratégiába, amelyen most dolgozunk, amelyről most tárgyalunk. Az Európai Uniónak ambiciózusabbnak kell lenni az egyezmény értékeinek elterjesztése terén, minden kulcsfontosságú politikába be kell építenie ezt, többek között a fogyatékossági stratégiába is. Ez többek között azt jelenti, hogy Um, el kell ismernünk, hogy a jogi kapacitásokat a stratégia minden területén érvényesíteni kell. Gyakorlatban példát kell mutatni az Európai Uniónak, minden tagállamnak az egyezmény végrehajtása terén, például úgy, hogy az európai intézmények honlapjait megfelelően elérhetővé tesszük, és hogy a végrehajtást monitorozzuk európai szinten. Van néhány petíció a mai napi renden is, amit mentális fogyatékossággal élők adtak be, és ez már jó jele annak, hogy az Európai Unió befogadóan működik biztosítani kell azt, hogy az európai polgároknak adott minden információ és minden az ő bevonásukra tett kísérlet minden lépésben, minden szinten elérhető és akadálymentesen megfogalmazott, akadálymentesen kialakított formában jön létre. Az ajánlásuk helyett inkább kérdést tennék föl önnek, önöknek, bíróként és aggódó állampolgárként. Mit hajlandók tenni annak érdekében, hogy befogadóbb társadalmat tudjunk teremteni? Köszönöm a figyelmüket. Pekino. Köszönöm, Zsákinó úr. Köszönöm, hogy ilyen gyors volt, és tökéletesen betartotta a 10 percet. Most Zeratot következik 10 percben parancsoljon. Thank you very much for the opportunity to... Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy bizottságukhoz szólhatok. Az ENIL olyan szervezet, amely Európa szerte tevékenykedik, és támogatja és védi azokat az embereket, akik fogyatékossággal küzdenek, hogy függetlenül élhessenek hogy a kezükbe vehessék az életüket, és hogyha megvan minden segítség, amire szükségünk van, közösségeink aktív tagjai lehessünk. Ezek az emberek nagyon sokféle háttérrel rendelkeznek, de ha kizárjuk őket és szegregáljuk őket a társadalomból, ez feltűnik mindenki számára, ha nincsenek ott. Az ember sok európai fővárosban sétálva ugyanazokat az embereket látja, nem. Főleg, ha tudjuk, hogy Európa lakosságának 15%-át képviseljük. Mindent nem szeretnék felolvasni, mert nagyon sok mindenről van szó, csak kiemelnék egy-két dolgot a diákon, amelyeken aktívan tevékenykedünk. Ez összességében az ENSZ egyezmény 19. cikkéhez kapcsolódik, a fogyatékossággal élők jogait illetően összességében egy további magyarázattal szolgál azzal kapcsolatban, ami a cikkben található. Ugyanis amióta tíz éve megvan az egyezmény, azt tapasztaltuk, hogy azt gondoltuk, hogy bár világosak a cikkek, egyes cikkek értelmezése nem annyira egyédelmi, mint ahogyan szerettük volna, vagy szeretnénk. Úgyhogy ezért a 19. cikkre koncentrálnék. Ez főleg a független életre koncentrál. Ez nagyon fontos a jogi és a szociális védelem szempontjából, mert tulajdonképpen mindenre kiterjed, ahol a fogyatékossággal élők jogai merülnek fel. Nagyon fontos, hogy önálló életet élhessenek. Tehát Három korlátra szeretnék kitérni a hosszú listából. A, a jogi képességektől kezdve nagyon sok korlát tornyosul előttünk. Be kell az embernek bizonyítani azt, hogy döntéshozó képessége rendelkezik hogy hogy tudja a megfelelő döntéseket meghozni, választani. Persze az embernek vannak rossz döntései, nem ez alatt, alapján kellene megítélni, mert abban a pillanatban megkérdőjelezik, hogy van-e megfelelő döntéshozó képessége. Nincs sok monitorozó mechanizmus annak elősegítésére, hogy a jogi és a szociális védelmet gyakorolhassuk. Pillanatnyilag a monitorozás a civil társadalmi szervezetek egyének döntik el azt, hogy hogyan lehet a lehető legjobban érvényre juttatni a létező jogszabályokat. Sajnálatos módon egyre nagyobb a tendencia az intézményesítés felé. Az INEL mindig is azt hangoztatja, hogy az intézmények nem megoldások. Ennek ellenére azt látjuk, hogy még mindig az intézményeket támogatják elsősorban, mint megoldást. És hogyha az emberi jogokra akarunk koncentrálni, az intézmények soha nem lesznek megfelelő megoldás ezen a téren. Az egyik legfontosabb része az általános megjegyzéseknek az, hogy monitorozást és szankciókat kérjünk annak arra az esetre, hogyha nincs megfelelő intézkedés az akadálymentesítés terén, a szolgáltatások terén például. Mert hogyha ez így van, akkor már is szegregáció lép fel. Hiszen a legtöbb embernek arra van szüksége, hogy hozzáférjen olyan dolgokhoz, amihez a normális emberek hozzáférnek. Alap dolgokról van itt szó. Ezen kívül sokkal több pénzre lenne szükség, hogy függetlenül élhessünk, ahol a szolgáltatások rendelkezésre állnak, és lehetővé teszik, hogy mi is aktív részesei legyünk a társadalomnak, hiszen sok mindennel hozzájárulhatunk a társadalom életéhez. De ha elhatárolnak minket, és külön valamilyen intézményben élünk, erre nincs lehetőség. kötelezővé kellene tenni a korlátok lebontását, az akadálymentesítést a különböző létesítmények és szolgáltatások szintjén, mert ha ez most nem történik meg, a jövőben még több pénzbe fog kerülni. Biztosítani kell azt, hogy a fogyatékossággal élők és szervezeteik aktívan részt vehessenek a szolgáltatásokra vonatkozó döntéshozatalba hogy befogadó, hozzáférhető szolgáltatások jöjjenek létre mindenki számára. Az állami pénzeket nem arra kell költeni, hogy intézményeket renováljanak és tartsanak fenn. Pillanatnyilag az európai strukturális alapokat nagyon sok országban arra költik, hogy intézményeket támogassanak, intézményeket hozzanak létre. Eh, ez nem az ENSZ egyezmény szellemét tükrözi, és eh, nem is segít ahhoz, hogy eh, a fogyatékossággal élők számára megteremtsük az egyenjogúságot. Az egyik legnagyobb probléma, amire szükség van annak érdekében, hogy a szociális és jogi védelmet biztosítsuk, hogy tulajdonképpen az információ eljusson hozzánk. Mert nagyon sokféle védelem, védelmi forma létezik. De pillanatnyilag jogásznak kell lenni ahhoz, diplomás jogásznak, hogy ehhez hozzáférhessen az ember. Tehát hozzáférhető információra van szükség, hogy maguk a fogyatékossággal élők is élhessenek azokkal a védelmekkel, védelmi formákkal, amelyek léteznek. Az igazságszolgáltatást olcsóbbá kell tenni, hogy a mechanizmusokat is kihasználhassák, amelyek rendelkezésre állnak. És hogy konzultációt folytassanak az érintettekkel a mechanizmusokról, mert semmi értelme olyan mechanizmusokat részrevenni, eh, létrehozni, ahol egy csomó pénzt kell költeni más intézményekre vagy testületekre, eh, mint második lépésre, mert erre nincs szükség. Nálunk a választási lehetőség és az, az ember életének a saját kezébe tartása a legfontosabb. De van erre lehetőség, ha az ember nem ismeri azt, hogy milyen védelmi rendszerek állnak rendelkezésére? Pillanatnyilag az emberektől többet várnak el, hogy tudjonak a, jogi mechanizmusokról, mint az átlagpolgár. Hogy hogy tudjak a jogi lehetőségekhez hozzáférni, mint az átlagpolgár. Hát ez elég nagy probléma. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, és hogyha bármi kérdésük van, akkor szívesen válaszolok rá. Köszönöm. Nagyon köszönöm, Todd ö, asszony. Tökéletesen betartotta a 10 percet. Most az utolsó hozzászóló következik. Tomás Binyál ö, úr, parancsoljon. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a meghívást. Köszönöm, hogy felszólalhatok ezen a fontos workshopon. A második panel címe a jogi és szociális védelem a fogyatékkal élők számára. Első gondolatom ezzel kapcsolatosan az volt, hogy lehet, hogy a jogi és szociális kizárás vagy befogadást kellene először meg fontolni vagy erről kellene beszélni. A védelem, ez egy kicsit korábbi szóhasználat, amikor még az volt a cél, hogy megvédjük az embereket, most pedig inkább az integrációjukról beszélünk, hiszen ez is nagyon fontos, hogy integrálja őket a társadalom. Ezzel kezdeném gondolkodni valónak rögtön az előadásomat. Mi is a mi szervezetünk? egy kicsit más szervezetértnek dolgozom, mint az előző felszólalók. Mi a gondoskodási szolgáltatásokat szolgáltatók kb. 15 szolgáltatást tömörítünk az Európai Unión belül és azon kívüli országokból az oktatás és a foglalkoztatás területén, valamint a gondoskodás területén dolgozunk az Európai Bizottságban és a Parlamentben és folytatunk együttműködést, illetve az Európa Tanács fórumai. És természetesen nagyon sokat működünk együtt itt Brüsszelben kollégáinkkal, akik fogyatékkal élőket képviselnek, és más civil szervezetekkel is. Mik is a céljaink? a hatékony és jó minőségű szolgáltatási rendszereket szeretnénk elősegíteni. Tudjuk, hogy sok ilyen van még, de nagyon sok olyan intézmény van, amely szegregálja a fogyatékkal élőket. Vannak különleges iskolák, de ez is csak szegregációhoz vezet, hiszen kizárja a fogyatékkal élőket a szokásos iskolai szolgáltatásokból. Mi abban is részt veszünk, hogy meg próbáljuk érvényesíteni a fogyatékossággal élők jogairól szóló egyezményt, az ENSZ egyezményt, és tárgyalásokat folytatunk, jó gyakorlatok cseréjét azzal kapcsolatosan, hogy hogyan tudjuk a legjobban támogatni a fogyatékkal élőket a jelenlegi struktúrákon belül. Megpróbálunk ezen a területen is tevékenykedni a támogató rendszerek, jó minőségű rendszerek segítségével próbáljuk azt biztosítani, hogy a fogyatékkal élők részt vehessenek a társadalom életében, önállóan tudjanak élni és döntéseiket meghozni. Ez hogyan működik? Különböző területeken munkálkodunk, ezek közül néhányra fogok most kitérni. Az egyik a foglalkoztatás, munkavállalás támogatott foglalkoztatási szolgáltatásokat nyújtunk, szociális-gazdasági vállalkozásokat indítunk, illetve workshopokat, különböző fórumokat szervezünk. Megpróbáljuk felhasználni a tagjaink tapasztalatát, tudását, hogy tippeket, ajánlásokat adjunk a döntéshozóknak a politikák formálására nézve. Például az ifjúsági garancia nagyon fontos európai politika, a fogyatékosok számára bizonyos helyzetekben hozzáférhető, máshol nem Írországban. Ahhoz, hogy valaki az ifjúsági garanciában részt vehessen, az nyilvántartásban eh, jelentkeznie kell, de ezt nem teheti meg, hogyha eh, fogyatékossági juttatást kap. Ez például súlyos probléma. Más esetekben a támogatás, a hosszú távú támogatás hiányzik a fogyatékosok számára, hogy eh, a munkahelyükön ott maradhassanak, miután az ifjúsági garanciával megszerezték a munkatapasztalatot, ezen is dolgozunk. Dolgozunk az ilyen politikákon, de politikai jelentéseket, szakpolitikai jelentéseket is készítünk. Nemrégiben kiadtunk egy olyan jelentést, amelyből kiderül, hogy az állami források, amelyeket foglalkoztatásra fordítanak, sokkal kevesebbet kell tehát erre költeni, mint hogyha az illető nem dolgozik. Az ENSZ egyezmény előír bizonyos intézkedéseket és értékeket, de ez gazdaságilag is érdekes Európában, különösen amikor előregedik a társadalom. Azután a, az oktatás területén is dolgozunk, vannak olyan tagjaink, amelyek befogadó iskolák vagy különleges iskolák. Szeretnénk, hogyha az különleges az speciális iskolák inkább elmozdulnának a befogadó oktatás irányába. Sok ilyen projektet támogatunk is, amelyeknek pontosan ez a céljuk, hogy ebben az eljárásban segítsenek minket. Független életvitel, eh, ott nagyon sok intézmény van Európában. Szeretnénk eh, ezekből a nagy intézményekből eh, elmozdulni elfelől az megközelítés felől, lehet is megfelelő szakpolitikákra van szükség, ezért dolgozunk az európai intézményekkel és a DPO-kkal is. Az is nagyon lényeges számunkra, amit korábban hallottunk, a befogadó oktatás, hogy ez milyen fontos. Nagyon lényeges ez az értékek, az empátia szempontjából, de azt is el kell ismerni, hogy minél hamarabb megkezdődik az emberek kizárása a társadalomból, annál nagyobb költsége lesz ennek, hiszen ha valaki a egész gyerekkorában kizárnak a társadalom életéből, akkor sokkal nehezebb helyzetben van, amikor munkahelyet próbál találni. Technológiákkal is foglalkozunk azzal, hogy hogyan tudunk jobb szolgáltatást nyújtani az új technológiák segítségével, a szociális szolgáltatások ágazatára is vonatkozik mindez, hogy például az idősebbeknek hogyan tudunk jobb szolgáltatásokat adni ezen a területen is munkálkodunk. A művészeti kifejezéssel, a kulturális sporttevékenységekkel is foglalkozunk, európai forrásokat is felhasználunk ebben. És még egy téma, amivel sokat foglalkozunk, a szociális szolgáltatások ágazata a legnagyobb foglalkoztató, foglalkoztatás teremtő Európában, több mint 1,7 millió munkahelyet teremtettünk az elmúlt tíz évben. Ide tartozik minden a gyerekek ellátása, az idősek betegek ellátása, a fogyatékosok segítése. Segítjük az időseket is, hogy függetlenül élhessenek. Ezek a munkahelyek teremtődnek folyamatosan, de nem túl népszerűek. Ezek a munkahelyek sokszor alul fizetettek, nagyon nehéz munkakörülmények között zajlanak. A fiatalok most inkább érdeklődnek az iránt, hogy mondjuk egy szupermarketben dolgozzanak, mint a gondoskodó ágazatban, ami ez, ami szintén probléma, szeretnénk, hogyha az ellátási ágazat az európai párbeszédbe, szociális párbeszédbe is bekapcsolódhatna, egyelőre nem része. Szeretnénk egy foglalkoztatói szervezetet is elindítani, és a szakszervezetekkel közösen próbálunk megoldást találni ezeknek a, ezekre a problémákra. Azután az fogyatékos menekültek ügyével is foglalkozunk, egy projektet közösen a bizottsággal elindítottunk, hogy feltárjuk, milyen támogató szolgáltatásokra van szükségük a határ országokban, Finnországban, Németországban, Ausztriában, a közhatóságokkal, a sürgőségi szolgálatokkal közösen dolgozunk, illetve a speciális támogató szolgáltatókkal is megpróbáljuk áthidalni ezeket a hiányosságokat. Aztán olyan transzverzális kérdésekkel is foglalkozunk, mint a fogyatékosok helyzete a tekintetben, hogy hogyan kívánják megszervezni a szolgáltatásokat és a támogatást, ez fontos kérdés, illetve az szolgáltatások finanszírozásának új módja, hogy hogyan tudjuk támogatni az átállást az újfajta szolgáltatásokra, az EU beruházási tervvel és közösen dolgozunk az úgynevezett Juncker terv keretében, a szociális infrastruktúra kiépítésére, hogy itt is lebontsuk az akadályokat, illetve a közbeszerzések és az állami támogatások területén is aktívak vagyunk. A tovább lépés útja nem könnyű kérdés. Azt szeretnénk, úgy szeretnénk gondolkodni, hogy el tudjuk, meg tudjuk változtatni az érdekeltek a döntéshozó gondolkodását. Láttam egy érdekes idézetet, a minap, és én ezt egy kicsit átírva azt mondanám, hogy eh, nem a befogadáshoz vezet az út, hanem az út maga a befogadás. Ezt mondták a békéről, én ezt mondom a befogadásról. Nagyon fontos, hogy ez a gyakorlat váljon uralkodóvá Európában. Hogy befogadó társadalomá váljunk, Nagyon fontos, hogy ebbe bevonjuk az oktatást, az foglalkoztatást, az eh, munkaadókat, akik itt voltak ma az előadók, elsősorban fogyatékossági kérdéssel foglalkoznak, ez is nagyon fontos, de az is fontos, hogy más érdeketek irányába is nyissunk. És a, a tudást, az ismereténket bővítsük, adathiány is van, különösen európai szinten, a fogyatékosokkal és a szociális szolgáltatókkal kapcsolatosan európai szinten nincsenek adataink, nem tudjuk, hogy mennyi közpénzt költenek szociális szolgáltatásokra Európában, hogy ez hogy változott az elmúlt tíz évben, ezt is meg kell vizsgálnunk. De a magunk részéről abból kell kiindulnunk, hogy a fogyatékosok szociális befogadása egy költség. Mi ebből indulunk ki, de ez nem igaz, hanem befektetés és beruházás, és ezt kellene európai szinten elfogadnunk és elfogadtatnunk. Köszönöm. Tante grazie anche lei, signor. Nagyon köszönöm önnek is, Vinyále úr. Nagyon köszönöm minden hozzászólónak, amit elmondott, és ahogy már az előbb is említettem, most lehet kérdéseket feltenni a képviselőknek, a vendégeknek, tehát mindenkinek, aki ma részt vesz ezen az ülésen. Esetleg valaki szeretne hozzászólni vagy kérdezni? Evidentemente siamo stati. Nyilvánvalóan mindenki nagyon világosan fogalmazott, és előadóink mindenről beszéltek, és hogyha nincs további kérdés vagy hozzászólás, akkor lezárnám a workshopnak ezt a részét. Köszönöm mindenkinek a hozzájárulását a munkánkhoz, mert rendkívül érdekes volt az ülésnek ez a része. Így akkor most Wikström elnökasszonynak adom vissza az elnöklés lehetőségét, folytatjuk az ülést a petíciós bizottságban, igen fontos, érdekes esetekkel a petíciók világából. Köszönöm szépen. Thank you very much, and I would also on behalf Köszönöm szépen. A szakbizottság nevében én is megköszönöm minden résztvevőnek, hogy eljöttek hozzánk, nagyon gyümölcsöző volt ez az eszmecsere. Nem csak az a fontos, amit mond, tehát minden, amit elmondtak, megmarad bennünk, és a dokumentumot is megőrizzük, nem csak a petíciós szakbizottságnak, hanem minden más bizottságnak fontos lesz majd. Köszönöm szépen értékes hozzájárulásokat a munkánkhoz <clears throat> További szép napot kívánok Önöknek Brüsszelben, és nagyon várjuk a további munkájukról szóló híreket. A mai napirend további pontjaival folytatjuk a munkát. Edward Deering urat üdvözlöm itt, aki Laura Riallal és talán Alexander McCreed-tel együtt megjelent nálunk. Üdvözlöm Önöket, <clears throat> és a 1305-ös petíciót fogják bemutatni, akik az írországi állami hatóságoktól származó információk hozzáférhetőségéről fognak beszélni. Öt percre adom meg önneknek a szót. Köszönöm szépen. Diring úr engem kért meg arra, hogy a nevében olvassam fel a, az ügyét súlyos diszlexiában szenved, és az ír mezőgazdasági minisztérium nem segített neki abban, hogy a különböző Európai Uniós jogszabályokat, amik a mezőgazdaságra vonatkozzanak, valamint a fenntartható növényvédőszer használata vonatkozó szabályokat megértse a kap és a vidékfejlesztési programokkal kapcsolatos felelősségét szerette volna megérteni, de a hatóságok nem tették ezt számára lehetővé. Az Európai Bizottság azt közölte vele, hogy a tagállamok felelőssége az, hogy a különböző támogatások kedvezményezettjeit megfelelő információkkal lássák el, és hogy ezek az információk a fogyatékossággal élő emberek számára is hozzáférhetők, érthetők hozzáférhető kell, hogy legyenek, és hogyha az állampolgár mégsem érti az információkat, akkor a megfelelő hatósághoz ezt időben jelentenie kell, közölnie kell a hatósággal ezt. Ezt meg is tette a ügyfelem, de sajnos nem történt semmi. Díring úr szeretne továbbra is mezőgazdasággal foglalkozni, és megfelelni az Európai Uniós jogszabályoknak, de azt kérdezi, hogy hogy tudja ezt megtenni, hogyha nem tud hozzáférni a, a szükséges információkhoz, és hogyha az írhatóságok nem felelnek meg ebbeli kötelességüknek, tehát hogy számára is érthetővé tegyék az információkat. A tanulási nehézségekkel küzdő hat, ö, emberekkel foglalkozó hatóságokkal is ö, felvette a kapcsolatot, de gyakorlatilag a mezőgazdasági minő, minisztérium dolga lenne, hogy ezt megtegye, hiszen a hozzáférhetőség a különböző ö, szövegekhez, például a jogszabályokhoz is az ő felelősségük. Hogyha Deering úr, úrhoz hasonló nehézségekkel küzdő emberek vannak, akkor vagy föl kell olvasni nekik a szövegeket, vagy audio formátumban kell eljuttatni nekik, de amikor ezt kérvényezte, sajnos nem tették meg ezt, és nemrég fölfedezte azt is, hogy a fenntartható növényvédőszerekről szóló irányelvnek nem tud megfelelni, mert a megfelelő tanúsítványok megszerzését biztosító lehetőségek sem felelnek meg az ő lehetőségeinek, képtelen ezzel, ennek tehát megfelelni, és mivel az irányelvnek nem tud eleget tenni, ezért nem tudja folytatni majd a mezőgazdasági tevékenységét. Mindig is diszlexiával küzdött, de a súlyos diszlexia diagnózisát csak nemrég kapta meg, és ezért öm, mindig is nehéz volt neki az írás-olvasás, de az, hogy most a szükséges, szükséges információk megszerzésében meg van akadályozva, és emiatt abba kell hagyni a tevékenységét, ez rendkívül súlyos hatással lesz rá. Az, az hogy képtelenség megszerezni számára ezt, ezeket az információkat, ez aláás az ő jólétét és az és, és megfelelő életvezetését, ezért tisztelettel kéri, hogy a petíciót továbbra is kezeljék, és foglalkozzanak azzal, hogy, az, hogy, hogy joga legyen és lehetősége legyen ahhoz, hogy a megfelelő hatóságok biztosítsanak neki számára hozzáférhető információt ebben a tárgyban. Köszönöm szépen, Deering úr, és köszönöm szépen, hölgyem, hogy fölolvasta Díring úr által közlendőket. Most a bizottság képviselőjéhez szeretnék fordulni. Megadom neki a szót arra, hogy a bizottság ehhez kapcsolódó álláspontját előadja. Thank you very much. Köszönöm szépen. Megkaptuk Deering úr üzeneteit, és nagyon a számunkra maga az a körülmény is, hogy egy ilyen helyzet, vagyis a fogyatékossága megakadályozza abban, hogy ellássa a szakmájához szükséges feladatokat. A diszlexia önmagában megnehezíti az információhoz való hozzáférést. Mi reméljük, hogy a jövőben kidolgoznak olyan megoldásokat, amelyek segítik a diszlexiás embereket az információkhoz való hozzáférésben. Különböző intézkedéseket tettek már nemzeti szinten, ezek még megfelelő megoldást nem hoztak. Számunkra nagyon fontos azt is hangsúlyozni, hogy a strukturális alapok kapcsán, ha jól értem, bizonyos intézkedések történtek már, illetve a korábbi programozási időszakhoz kapcsolódnak ezek az intézkedések, és ez megerősíti azt is, hogy a bizottság által kapott válasz megmutatja, hogy igazából az illetékes hatóságnak feladata az, hogy ellássa megfelelő információval az alapok kedvezményezetjeit a vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatosan. Emiatt az agály miatt komolyan veszük nagyon ezeket a kérdéseket, és lépéseket teszünk afelé, hogy javítani tudjuk ezt a helyzetet. Szeretném elmondani, hogy a 2014-20-as programozási időszakban sokkal több rende, olyan rendelkezés lesz, amelyek az információ hozzáférését segítik, és akadálymentesítést segítenek. A 12. melléklet kifejezetten a tájékoztatással, kommunikációval foglalkozik, és azzal, hogy milyen fontos azoknak az anyagoknak a leírása, amelyeket akadálymentesített formában is rendelkezésre bocsátunk. Sajnálatosnak tartom, hogy kialakult ez a helyzet, dolgozunk az ügyön, viszont szeretném megerősíteni, hogy erőfeszítéseket teszünk a, az akadálymentesítés biztosítására nem csak az információszolgáltatásban, hanem általában is. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Rosa kapja meg először a szót a bizottság tagjai közül. Először is köszönetet szeretnék mondani a panasztevőknek. Már korábban volt egy workshop azzal kapcsolatosan, amivel ma is foglalkozunk, az ír eh, kollégánk eh, panaszával kapcsolatosan, vagyis, hogy eh, akadály gördül az ő információ feldolgozása elé. Illetve emiatt ő nem tudja elérni azokat az információkat a mezőgazdasági minisztérium részéről, mert ezek nem akadálymentesítettek, és ez számára sérti az egyenlő esélyek elvét, ezért is nyújtotta be ezt a petíciót. A bizottság válasza is nagyon egyértelmű volt. A bizottság dolgozik azért, hogy a hozzáférhetőség valós lehetőség legyen. Írország kormányához fordulunk, azért, hogy ez ne történjen meg még egyszer, és hogy hozzáférhető formában közöljék az információkat. Különben eh, az esélyegyenlőség sértése miatt bíróság előtt találhatja magát a, az érminisztérium. Tehát én azt javaslom, hogy eh, forduljunk az eh, a hatóságokhoz, hogy a fogyatékossággal foglalkozó minisztérium, illetve hatóság, valamint a mezőgazdasági minisztérium megoldja ezt a problémát. Köszönöm. Nirjáda asszony, üdvözlöm, ez előbb nem is láttam, öné a szó. Köszönöm szépen a lehetőséget, röviden. Deering úrat szeretném támogatni, illetve Brian kollégám itt volt az előbb, és támogatta Deering úrat. Egy-két szeretnék dolgot, egy-két dolgot elmondani. Itt semmiféle atomfizikáról nincs szó, megvan a technológia, audio szolgáltatások, ezt rendelkezésre kell bocsátani, nem kell újra feltalálni semmit, különösen a diszlexia esetében megvannak tehát az eszközök, néhány dolgot meg kell tenni a hatóságokra, nyomást kell gyakorolni a Deering úrnak és másnak, aki diszlexiával küzd, ezt a szolgáltatást nyújtsa. Itt egy szélesebb körű ügyről van szó, sokkal hamarabb kellene a diagnózist megállapítani, ez az egész oktatási rendszernek problémája. Gondolom más tagállamokban is ez a helyzet. Nincsen mindenkinek hozzáférése széles sávú szolgáltatásokhoz. Írországban nagyon sok hely van, ahol nincsen internet elérés. És sok szabályt csak online lehet megismerni, illetve online benyújtani a kérelmeket, ezért akinek nincsen internet hozzáférése, az eh, nem tud részt venni ezen jogok gyakorlásában. Ezért eh, nyomást kell gyakorolni a hatóságokra a határidővel, mert húzódik ez az ügy. Szeretném, hogyha a bizottság a helyi hatóságokat eh, jobban nyomás alá helyezné, hogy az audiószolgáltatást elindítsák, hogy Dél úr és mások is, aki hasonló problémával küzd, megoldást találjon az ügyére. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon frissítő, amikor valaki először kér szót a bizottságban, és ennyire érdekes dolgokat mond, valóban az új információ, a technológia hozzáférhető. Végül is a tudatlanságunkon múlik, hogyha nem alkalmazzuk az új technológia nyújtotta meg oldásait. Ahogyan ön is elmondta, nem kell feltalálni újból a langyos vizet, azzal kell dolgoznunk, amink már megvan. Itt a szakadálymentesítési erőfeszítése van szükség. Mariász úr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, για την αναφορά 1305. Nagyon köszönöm. Ami az 1305-ös petíciót illeti, azt kértük, hogy sürgős témaként kerüljön a napirendre megvitatás céljából. Olyan petíció ez, amelyet Crowley úr támogat, de mivel most ezt nem tudta megtenni, arra kért, hogy én segítsem felgyorsítani az eseményeket, és ezért került a napi rendi pontunk, pontjaink közé ma. Nos, el kell mondanom, hogy általában ez a helyzet, hogyha A független testület, amely segíteni kellene az adott személyt, nem volt képes arra, hogy megmagyarázza neki, hogy miről szól a rendelet. Aztán megbüntették. De ha ez az illető nem rendelkezne ezzel a ö, fogyatékossággal, akkor megértette volna, hogy miről van szó, és a szabályoknak megfelelően járt volna el. Úgyhogy szerintem nyitva kellene hagyni ezt a petíciót, és Írországban egy független testülethez fordulni, és mind Írországban, mind a tagállamokban megvizsgálni azt, hogy azok a hatóságok, amelyek ilyen kérdéssel foglalkoznak, megfelelően közelítik -e ezt meg. Mert itt kellene változtatni. A hallottak alapján, sajnos csak néhányat hallottam az eladók közül, mert máshova kellett mennem, rámutattak erre. Köszönjük, hogy meg jobban megismertették velünk a helyzetet. Tehát köszönöm, kérem maradjon a petíció nyitva, és az írhatóságokkal vegyük fel a kapcsolatot, hogy semmisnek nyilvánítsák ezt a büntetést és szankciót, amelyet kiróttak erre a személyre. Remélem ez másokat is segíteni fog majd Írországban, akiknek hasonló problémájuk van. Köszönöm szépen. Díring úr, most önhöz fordulok, szeretne esetleg néhány szót szólni? Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, hogy meghallgattak, és Brian Crowley-nak és Imertfoltnak, hogy felkarolták az ügyemet, és rámutattak arra, hogy itt valami probléma van. És nagyon remélem, hogy valami jó vége lesz ennek. Köszönöm szépen. Hát elég nagy szégyen lenne, hogyha nem így lenne, amikor ilyen messzire eljött Brüsszelbe. Minden erőfeszítést megtett, beadott egy petíciót, és olyan hosszú ideig foglalkozott az ügyjel. Ö, időt szánt arra, hogy a barátaival ide utazzon, úgyhogy szerintem ön egy hős. So, thank you so much for... Nagyon köszönöm, hogy eljött. Nagyon köszönöm, hogy elmondta nekünk ezt, és higgye el, mindenki nagyon-nagyon komolyan vette. Azt hiszem, nagyon jó példa ez arra, hogy intézményközi megerősített egy, együttműködése van szükség, hogy egy ilyen helyzetet megoldjunk. Nos, akkor elmondanám, hogy hogyan tovább itt a szakbizottságban. Természetesen a petíciót nyitva hagyjuk, az ír földművelésügyi minisztériumba levelet küldünk, hogy véleményezzék ezt a helyzetet. Az információhoz való hozzáférés vonatkozásában, akinek súlyos diszlexiája van, illetve hogy segítséget nyújtsanak az ilyen helyzetben levő embereknek. És utalni fogunk az új rendelkezésre álló technológiákra, az akadálytalanítási jogszabályra, mint a közelmúltban fogadott el itt a parlament, illetve határozottan kijelenteni azt, hogy a 21. században élünk, és a hatóságoknak igenis ehhez kell alkalmazkodniuk. És úgy szolgáltatni információt, amely felhasználó barát. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezt tudjuk tenni. Mariász úr, még valamit kíván elmondani ehhez? Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Ahogy ön is elmondta, gratulálnunk kell a petíciót benyújtónak, hogy ilyen óriási erőfeszítést tett, mert megbüntették. Azt hiszem el kell mondanunk, hogy bármilyen olyan negatív fejlemény, ami a diszlexia miatt van, hogy nem tudja megérteni a rendeletek teljes körű alkalmazását. Tehát bármilyen negatív bánásmód, beleértve a büntetést, vagy bármi más intézkedést, tulajdonképpen visszavonása kell, hogy kerüljön az írhatóságok részéről. Szerintem ezt konkrétan fel kell vetnünk. Nyilvánvalóan a gyakorlatban remélhetőleg elérünk valamit, mert ez azt jelenti, hogy a továbbiakban ennek a személynek eh, nem kell majd ilyen negatív körülmények között élnie. Nem csak a büntetése gondolok, hanem a kommunikációra is. Elnök, köszönöm. Természetesen ezt mind feljegyezzük, és So I count on the Commission also to follow this és persze szeretnénk, ha minél gyorsabban történne valami. Kérjük, hogy maradjon ö, velünk összeköttetésbe, velem személy szerint, és a titkársággal is, és biztos vagyok benne, hogy tudunk valamit tenni annak érdekében, hogy megváltozzon a helyzet. Még egyszer nagyon köszönöm, Díring úr, és nagyon jó utat kívánok önnek vissza a szép zöld Írországba, és biztosítani szeretném arról, hogy az elkövetkezendő napok során foglalkozni fogunk az ügyével. Nagyon köszönöm. Nézzük a következő petíciót, az 1003-as számút. Itt Lengyelországról van szó, amely nem tartja be a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezményből fakadó kötelezettségeit. Ebben az esetben a petíciót benyújtó nincs jelen, a bizottság viszont igen, úgyhogy már is megadom a szót a bizottság képviselőjének. Nagyon köszönöm. Ez a petíció arra vonatkozik, hogy született egy panasz. Az ENSZ egyezmény végrehajtásáról, a fogyatékossággal élő személyek jogairól Lengyelországban. Volt belső kommunikáció Lengyelországon belül az ombudsman felé az egyezmény végrehajtását illetően, illetve panaszok érkeztek az ENSZ egyezmény több olyan területéről, amelyet ez érint. Hogy a fogyatékossággal élő személyek esetében a szegénység sokkal súlyosabb hogy ezt megfelelően monitorozni kellene, illetve hogy megfelelő szociális védelmet kellene biztosítani, hogy segítsenek főleg a szegényebbek helyzetén, illetve a gondozás, támogatás biztosításának formáiról. Ez alapvetően a fogyatékossággal élők szükségleteit érinti, az EU strukturális alapok felhasználását, hogy a fogyatékossággal élőket segítse. Ami ezen elemek kapcsolatát illeti a szociális védelemhez, ki kell emelnünk, hogy a bizottság közvetlenül itt nem léphet fel, mert a levélben található aggályok nem az Európai Unió hatáskörébe tartoznak. Azonban foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hogy a tagállamokat arra ösztönözzük, hogy javítsanak a helyzeten. Minden évben kiadunk egy olyan ö, dokumentumot, amely a szegénységet ö, próbálja illusztrálni, illetve hogy milyen kockázat ö, ö, és kinél jelentkezik a kockázata a szegénységnek. Uh, um, um, a szociális védelem, a szociális védelem monitorozása is ide tartozik. Ezen kívül szakértők hálózatát is használjuk ezen a területen, és jelentést is kiadunk, amely tavaly már megjelent, olyan intézkedésekről, amelyek a szociális védelem javítását célozzák meg, abból a célból, hogy az ENSZ egyezmény célkitűzéseit jobban megvalósítsa. Ami az európai pénzalapokhoz való kapcsolatot illeti. Ez állandóan ismétlődő aggály, amivel a szakbizottságnak foglalkoznia kell. Szeretném kiemelni, hogy A bizottság mindig is azt mondta, hogy természetesen a rendeletet tiszteletbe kell tartani, de ugyanakkor az alapjogi kartában foglaltakat is. És hogyha bármi konkrét rendelet születik az alapok felhasználását, illetően nagy örömmel vennénk a részletes információt annak felhasználási módjairól, és nyilván a nemzeti hatóságokhoz is el kellene ezt juttatni, mert akkor tudunk a végrehajtással foglalkozni. Thank you very much, and, uh, and I would also... Köszönöm szépen. Én is szeretnék utalni, illetve szeretnék utalni a lengyel hatóságoktól kapott levélre, amit, amiben az áll, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy a fogyatékossággal élők jogairól szóló egyezmény rendelkezéseit megvalósítsák, és rámutatnak arra, hogy az Unió és a tagállamok közösen tehát, osztoznak a kompetenciákon, arra is utalnak, hogy a szubszidiaritás elvének értelmében a tagállamok kompetenciája alá tartoznak a tagállami intézkedések, viszont az Európai Unió felelőssége annak ellenőrzése, hogy ezt a tagállamok megteszik-e, és ide tartozik az egyezmény rendelkezéseihez kapcsolódó jogszabály is. Tehát kötelező minden tagállamot együttesen ellenőrizni. Én úgy gondolom, hogy ebben az ügyben a bizottság nem tud beavatkozni, ebben a konkrét ügyben. Úgyhogy azt javaslom, hogy zárjuk be a petíciót, és az összes tagállamban, Lengyelországot is beleértve folytassuk a, ennek a területnek a végrehajtását. Következő petíció 1132-es, egy Streyer szervezet nevében nyújtották ezt be, mégpedig a mentális problémákkal szenvedő emberek részéről. Robert Sven úrnak adom meg most a szót 5 percre, hogy előadja, miről is szól ez a petíció. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Azért jöttem el, hogy komplex mentális és más nehézségekkel küzdködő a fogyatékossággal küzdködő embereket képviseljem. A Pine D nevű projekt, amelyet öt európai országban indítottak be 2015-ben, arról szól, hogy az ő igényeiket képviselje, annak érdekében, hogy az Európai Unió politikai életében aktívan részt tudjanak venni. És úgy gondolom az, hogy én itt vagyok, és ezek közül az emberek közül meg nem nincs itt senki, már azt megmutatja, eh, hogy eh, igazából még az Európai Unióban nem értük el azt, hogy ezek az emberek aktívan részt tudjanak venni a politikai életben. A komplex fogyatékossággal küzdő emberek nem képesek öt percig itt saját maguk képviselni az ügyüket ebben a szakbizottságban, hogyha és, és nem tudjuk megismerni őket, nem tudnánk, még, még a sok technikai lehetőség igénybevételével sem itt képviselni a saját ügyüket. Ugye azt, arra van szükségük, hogy az Európai Unió demokrati, demokratikus döntéshozatalai folyamataiban részt tudjanak venni. Nagyon sok workshopot rendeztek ebben a témában a projekt kapcsán, de mindig egy pont, egy téma jelenik meg, és ez a tisztelet, illetve az egyenlő módon való bánásmód, illetve párbeszéd ezekkel az emberekkel. Na most itt először is időre van szükség. Időre ahhoz, hogy meghallgassák őket, hogy megértsék őket, és hogy nekik is biztosítsanak szólási lehetőséget és ehhez viszont kell hajlandóság és akarat. A komplex fogyatékossággal küzdő és tanulási nehézségekkel küzdő emberek úgy, ahogy mi, nyilván nem képesek sem beszélni, sem olvasni, sem saját magukat kifejezni, tehát nem, és, és nem tudnak, nem tudnak megfelelőképpen mozogni sem, mobilitásuk sem megfelelő, nem olyan, mint a többi polgároknak, és egyszerűen ha van is technikai lehetőség arra, hogy segítsünk nekik, valahogy mégsem használjuk ezeket ki. Ugye az a terv, hogy vagy könnyen olvasható szövegeket biztosítsunk, vagy piktogramok, vagy egyéb más jelek segítségével közvetítsük nekik az üzeneteket a komplex fogyatékosságokkal és más nehézségekkel élő embereknek is joguk van ahhoz, hogy hozzáférjenek az oktatáshoz és a munkához. És a projekt azt mutatja, hogy nem szeretnének egész életükben a szociális segítő szolgálatoktól függeni, szeretnének önállóan tevékenykedni, és a saját igényeiknek megfelelően hozzáigazított módon oktatásban részt venni, és hozzájárulni az állam életéhez, hozzájárulni a szociális, társadalombiztosítási folyamatokhoz, és részt venni a, az ország életében aztán a saját magukról szóló döntésekről, döntésekben is nyilván szeretnének saját maguk is részt venni a magánéletben és a különböző hivatalokban tett, megtett és meghozott döntésekben ugyanúgy a kommunikáció területén is olyan szabadságot kellene nekik adni, amelynek nyomán a saját szociális és politikus képvis, politikai képviseletüket el tudják látni, és önállóan tudnak tevékenykedni. És ugye az az komplex fogyatékossággal élő emberek befogadása ne csak papíron maradjon, ezt szeretnénk elérni. Biztos sok e történt már ezen a területen, és a Pine D projekt is igyekszik ezen, de még mindig nem mindenki tudja kihasználni ezeket a lehetőségeket, ahogy ezt az előttünk a napirenden szereplő ír eset is mutatta az Európai Unió politikusait, az emberek képviselőit arra kérjük, hogy ennek a petíciónak az értelmében hassanak oda, hogy a komplex fogyatékosságokkal élő emberek is minél jobban a többi polgárral egyenlő mértékben részt tudjanak venni a társadalom életében. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen. Hadd mutassak rá, hogy ha nem is látnak túl sok kollégát itt a teremben, a találkozót, az ülésünket az internetes közvetítésen keresztül figyelemmel kell kis, lehet kísérni, és biztos vagyok benne, hogy a kollégáim, illetve több tisztviselő is hallgatja az ülést közben valahol máshon, valahonnan máshonnan. Ezt azért mondom, mert érkeznek a telefonomra a visszajelzések, köszönik a munkánkat, megjegyzést tesznek, tehát az a helyzet, hogy Európa szerte több ezren hallgatják ezt, hallgatják ezt az ülést is. Ezt csak azért szerettem volna elmondani, mert biztos, hogy jó érzés mindenkinek hallani. Köszönöm szépen, akkor most a bizottságé a szó. Köszönöm kezdjem azzal, hogy megköszönöm a petíció benyújtóinak, hogy ennyire világosan kifejtették, hogy milyen a helyzet a részvétellel kapcsolatos kihívások terén azokkal az állampolgárokkal, akik különböző mentális, intellektuális fogyatékossággal élnek, és hogy mennyire fontos lenne, hogy az ilyen személyeknek lehetőséget adjunk arra, hogy az élet minden területén az oktatáshoz, a foglalkoztatáshoz és máshoz is hozzáférjenek. Ez a politikai döntéshozatalban, politikai életben való részvétel is fontos számukra. Fontos aláhúzni, hogy ezt a petíciót egy Európai Unió által finanszírozott projekten keresztül küldték be. Nagyon örülök annak, hogy a forrásokat pontosan olyan célra használják, amelyek segítségevel fel lehet hívni a figyelmet a hiányosságokra. És ezeknek a problémáknak a megoldására egyébként úgy gondolom, hogy a fogyatékossággal élők jogairól szóló ENSZ egyezmény nagyon jó eszköz. Több olyan cikket tartalmaz ez, amely pontosan például a 9-es, a 21-es cikk, amely pontosan ezeknek a problémáknak a megoldására utál, a 30, utal, a 30-as, a 24-es is ezt tartalmazza. Nem fogom felsorolni, hogy mely cikkekről van szó. Az a legfontosabb, hogy kimondjuk, ezek a cikkek is hangsúlyozzák, hogy a e, különböző javakhoz és más és szolgáltatáshoz való hozzáférés e, nem csak a cikkekben kell, hogy jelen legyen, hanem a valóságban is meg kell, hogy valósuljon. Néhány példát hoznék arra, hogy ez milyen eszközökkel valósulhat meg. Ugye az európai a fogyatékossággal élő személyek Európai Napja például egy olyan esemény, amelyen keresztül a társadalom, a civil társadalom, minden szervezet felé közvetíthetjük ezeket az igényeket. Aztán elmondanám, hogy a honlapunk és minden olyan információ, ami ezzel kapcsolatos, mindenféle módon akadálymentesítve van, minden formátum létezik, lehet szövegméretet változtatni, föl lehet olvastatni a szöveget és arra is odafigyelünk, hogy legyen könnyen olvasható, könnyen megérthető változata is az információnak. Ezzel kapcsolatban még azt is aláhúznám, hogy a jogi területen is vannak fejlemények. Ugye most elfogadtuk azt a jogszabályt, amely az összes honlapot akadálymentesebbé kívánja tenni, illetve az akadálymentesítési csomag nagyon szigorúan meghatározza, hogy milyen hozzáférhető formátumban kell nem csak a termékeket, hanem a szolgáltatásokat is elérhetővé tenni. Nagyon részletesen meghatározzák azt, hogy milyen választható formátumoknak kell lenni, annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élő személyek saját maguk dönthessék el, hogy melyiket használják ki. Aztán európai szinten vannak még a megérthetőséggel kapcsolatos követelmények is. Ez is az akadálymentesítési a jogszabálycsomag része. Aztán nem tudom, hogy hallottak-e arról, hogy a befogadó oktatással foglalkozó ügynökséggel is együttműködünk. működünk támogatjuk őket, és a tagállamokkal is együttműködünk abban, hogy az befogadó oktatás elterjedjen, de megemlíthetném az Erasmus Plus programot, amely biztosítja, hogy a fogyatékossággal élő egyetemisták is egyenlő eséllyel tudjanak részt venni az oktatásban. Végül pedig szeretném elmondani, hogy természetesen a figyelemfelkeltés, az információ szolgáltatás egyre jobb, magasabb szintű lesz, egyre több követelménynek felel meg a fogyatékossággal élő személyek dolgának megkönnyítésére, tehát a jogszabályok jók, de a az egyezmény rendelkezéseinek végrehajtása megosztott kompetenciák alá tartozik, tehát a tagállamok és az Európai Uniós intézmények egyaránt felelősséget kell, hogy vállaljanak ezért. És a tagállamok kell, hogy átültessék a saját jogszabályokba ezeket a rendelkezéseket, különösen azokon a területeken, amelyeken Európai Uniós kompetencia nincs. De hogyha megnézzük a mostani fejleményeket, és megnézzük, hogy az akadálymentesítési jogszabálycsomagról mekkora vita folyik, akkor úgy látom, hogy egyre inkább hangsúlyosabb ez az ügy, és úgy látom, hogy az európai intézmények elkötelezettek arra, hogy a technikai követelményeket és a többi feltételt olyan szintre emeljék, amely segítségével mindenféle fogyatékossággal küzdő állampolgár könnyebben tudja elérni a és, és, és, és e, könnyebben meg is tudja érteni az európai intézmények által szolgáltatott információt. Köszönöm szépen. Most uh, az, uh, a bizottság tagjai következnek, először Marias úr, illetve előtte a kolléganőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen a petíciót, és a fogyatékossággal kapcsolatos nagy vitát felüleli ez a petíció, illetve az akadálymentesítéssel kapcsolatos vitát, hogy mi az információhoz, munkához, befogadó oktatáshoz, egészségügyi ellátásokhoz, lakhatáshoz való hozzáférés. Az Európai Parlament, ahogyan Immaculada Plasencia elmondta, a bizottság részéről dolgozik a akadálymentesítési csomagon, például a közlekedés akadálymentesítésén, stb. És ezután egy irányelv fog megjelenni, ami kötelező minden tagállamra. Van egy egyezményünk, ez az ENSZ alap eszköze a fogyatékossággal élők számára, illetve van a parlamentben egy keret amelyben a parlamenti szakbizottságok mindegyike részt vesz, illetve az Európai Bizottság és az Ombudsman. Azt áttekintendő, hogy hogyan lehet végrehajtani ezt az egyezményt. Felülvizsgáljuk a végrehajtást, ezt is kimondja egyébként az egyezmény. Következtetéseket fogunk országonként kialakítani a véleményem az, hogy ez egy nagyon általános erőfeszítés, de azért ez minden tagállamban meg fog történni. Ki kellene várni, miközben nyitva hagyjuk a petíciót, az, hogy mi történik az egyezmény összefüggésében az ENSZ, most készít jelentést arról, hogy hogyan alkalmazzák a tagállamok az egyezményt, Immaculada és az elnök asszony, hogyha ebben egyet ért, akkor várjuk ki, hogy ez hogyan alakul, és hogyha nincsen megfelelés, akkor ki, készítsünk egy dokumentumot, ami figyelmeztető jelzés. Várjuk tehát ki, hogy az egyezmény alkalmazásával eh, hogyan tudunk haladni. Máriasz úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Ebből a petícióból is látható, hogy a, az akadálymentesítés a kulcs. Az ENSZ egyezmény végrehajtásának módját, megfelelő módját meg kell találnunk. A cél a segítség. Nagyon sok petíció foglalkozik ezekkel a kérdésekkel minden esetre úgy gondolom, hogy a mai találkozónk nagyon fontos, emiatt a workshop miatt és a különböző érdekes előadások miatt is. Néha a nehézségeket a tagállamok ürügyként használják a végrehajtás elmulasztására, de ez a kötelezettségük, hogy az ENSZ egyezményt végrehajtsák, valamiféle eredményt fel kell mutatniuk, és végre kell hajtaniuk az egyezményt. Nem lehet váratni a fogyatékkal élőket nem tudják kivárni, hogy egy tagállam eldöntse, hogy meg akar-e felelni az egyezménynek van sem. E- erőfeszítéseket és nyomást kell gyakorolni az adott tagállamokra. Én is azt gondolom, hogy nyitva kell hagyni ezt a petíciót, az osztrák hatóságokra nyomást kell gyakorolni, amennyire csak tudunk, és a tagállamok felé olyan üzenetet kell közvetítenünk, hogy az Európai Parlament, ez a szakbizottság meggyőződéssel hiszi, hogy az érintetteket segítenünk kell, és nem szabad, hogy diszkriminációt szenvedjenek el az Európai Unióban. Köszönöm, köszönöm mindannyiuknak. Először is szeretnék gratulálni a petíció szerzőjének. Nagyon is időszerű volt 2016-ban ez a petíció. 2016 óta azért nagyon sok minden történt már, meghallgattuk a bizottságot, illetve más kollégákat is a meghallgatás előtt, és tudjuk, hogy most már van egy olyan kötelezettségvállalás, ami még nem volt igaz 2016-ban, az akadálymentesítési aktus, illetve az internet akadálymentesítési irányelv, illetve a különböző rendezvények akadálymentesítése, az úgynevezett easy nyelv, ezeket az eszközöket mind bevezették, mióta a petíciót benyújtották. Ez nagy siker, győzelem, hiszen sok mindent el tudtak érni, és nyugodtan büszkélkedhetnek azzal a kollégáik és a barátaik előtt, hogy milyen nagy előfeszítéseket tettek, és milyen nagy eredményeket értek el. Az ENSZ egyezmény egyezményt most az Európai Unió ratifikálta, legalábbis a tagállamok többsége ezt megtette. a Marias úr említette, most a nagy kihívás mindennek a végrehajtása alkalmazása. Ebben a bizottságra számítunk, hogy kövesse nyomon ezt a folyamatot, hogy vannak-e szabálytalanságok a tagállamokban. Reméljük, hogy nem, de azért számítunk a bizottságra ebben. Hallottuk, hogy a bizottságtól, hogy ez teljesen egyértelmű ez az eset, és figyelembe vettük ezeket az ügyeket az Európai Bizottságban és az Európai Parlamentben is eljárás folyik ez ügyben, illetve a Petíciós Bizottságban, illetve a bizottság részéről a Foglalkoztatási Bizottságot is értesítettük, úgyhogy én azt gondolom, hogy ideje lezárni ezt a petíciót, ezt a hozzájárulást nyugtázni tudtuk, és látom, hogy önök is bologatnak ezért máson dolgozhatnak az energiájukat, valamilyen más ügyre fordíthatják, ahol bizonyára hasznosan fejthetik ki tevékenységüket. Gondolom sok ilyen terület van még Ausztriában. Köszönjük a munkájukat, és a bizottságra pedig számítunk, hogy a végrehajtási folyamatban továbbra is együttműködik. Köszönöm. A következő petícióhoz érkeztünk el, a 857-es. Romina Afrasaniaje a szerzője. Témája a romániai korlátozott mozgásképességgel rendelkező személyek nehézségei. Most megadom önnek a szót 5 percben. Nagyon köszönöm ezt a lehetőséget. Tíz éve lett Románia hivatalosan ö, tagállam az EU-nak, és az EU azt mondja, hogy teljes mértékben támogatja az egy, ENSZ egyezményt. Ezért egyszerűen felháborító, hogy tíz év tagállamiság után Románia még mindig semmiféle ilyen szakpolitikát nem foganatosított, és hiányosságok vannak az egyezmény tartalmát illetően. Ez ugyanis még a tömegközlekedésben is egyenlő jogokat biztosít a fogyatékossággal élőkkel együtt. Románia nem új tagállam, tehát semmiféle kifogással nem élhet, hogy még mindig nem hagytotta végre ezeket a szakpolitikákat. Több mint 20 millió lakossal rendelkezik Románia, és nyilván szükség van a vasútra, a tömegközlekedésre. Azonban ezzel az eszközzel, a vasúttal lehet eljutni egyik városból a másikba, a tanulási helyekre, a munkahelyekre. Ezért eléggé katasztrofális a helyzet, például Bukarestben is, a fővárosban, ahol nincs akadálymentesítés. Romé Románia ö, felesküdött arra, hogy állampolgárnak jogait védi, de úgy tűnik elfeledkezik a fogyatékossággal élőkkel. Nem védi őket, vagy legalábbis nem tartja őket ugyanolyan fontosnak, mint a többi állampolgárt. Az alap emberi jogoktól fosztja meg a fogyatékossággal élőket, élőket hogy ugyanúgy hozzáférjenek alapszolgáltatásokhoz, mint a többiek. Például írásban legalább két héttel előre kell engedélyt kérni az állomás főnöktől, hogy egyáltalán utazhasson valaki, aki például tolószékben él. Ő dönti el, hogy egyetért vagy nem ért egyet. De ez, ha, ha egyet is ért, egyszerűen felmerül annak a kérdés, hogy fizikailag hozzáfér az ember a vonathoz. Nagyon magas lépcsőn lehet csak felszállni a vonatra, és azt mondták, hogy hát lehet ezzel valamilyen megoldást találni, de valószínűleg az ajtó mögött kell eltölteni az egész utat. Ne felejtsük el, hogy van, amikor 8 órát is kell egy vonaton ülni, esetleg az ajtóban. Ha, hogyha valaki ugyanilyen eljárásnak kellene ugyanilyen eljárást kellene, hogy végigjárjon, és nem fogyatékkal élő, óriási felháborodás lenne. De hogyha valaki egyszerűen bekerül oda az utazó térbe, ahol le lehet ülni, hogy aztán még a, fürd, a WC-re is eljusson, az aztán egyszerűen lehetetlen. Ha csak valaki nem tökéletesen egészséges, borzasztóan nehéz sőt lehetetlen utazni olyanok esetében, mint én. Ez megint csak arra az időszakra emlékeztet, amikor a tökéletes emberek voltak, csak akiket értékeltek, másokat abszolút nem. A probléma azonban még nagyobb Romániában. Alapjogokat tagadnak meg a fogyatékkal élőknek az oktatás és egyéb más területeken is, mert vannak olyanok, akiknek az otthonukat is el kellett hagyni. Hallunk például olyan idősebb apáról, aki 50 lépcsőn kellett, hogy fel és lecipelje a gyermekét, hogy megfelelő oktatásban részesülhessen. Kérem, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy Romániában minden szabályt tiszteletbe tartsanak, ne csak azt, amit akarnak. Nagyon sok projektet ígért a román kormány annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élők számára megfelelő szolgáltatásokat nyújtsanak, de egyetlen egyet sem teljesítettek. 2017-ben az EU-nak lépnie kellene hogy csak azok lehessenek tagjai, akik minden szabályt tiszteletbe tartanak, Sajnos a realitások ugyanis és teljesen mások, mint az egy esélyegyenlőség. Románia nem tagadja meg a hozzáférést ezekhez az alapszolgáltatásokhoz. Románia nem tartja tiszteletbe kötelezettségeit, ez egyszerűen botrányos. Az akadálymentes közlekedés mindenkit érintene. Romániát mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy minden román állampolgár, de minden EU állampolgár is megfelelően utazhasson határain belül. A fogyatékossággal élőknek már óriási kihívásokkal kell szembenézniük egyébként is, legalább tegyünk meg annak, minden, annak érdekében mindent, hogy saját kormányaik védjék jogaikat. Kérem, ne felejtsék el, hogy bár a fogyatékossággal érők kisebbségbe tartoznak, bárki egyetlen egy betegség vagy baleset kapcsán azonnal ide tartozhat. Ugyanakkor nagyon köszönöm mindazoknak, akik jogainkat próbálják védeni, E, és akik, akik ennek a bizottságnak a tagjaiként lehetővé tették, hogy én is hozzászóljak. Köszönöm szépen. E, arra gondoltam most, ahogy hallgattam önt, hogy aktivista leszek, és meg fogom kérni az összes parlamenti képviselőt, hogy próbáljon meg utazni önnel együtt egy ilyen vonaton. Ezt Svédországban is megtettem. Legyen aktivista. Hogyha őket nem lehet mobilizálni, akkor legalábbis ketten itt támogatjuk. Mi majd eljövünk. Igen, próbálkoztam ezzel. Mielőtt jöttem, különböző politikai frakciók képviselőivel próbáltam fölvenni a kapcsolatot, de egyáltalán nem, fogalta, nem foglalkoztak velük. Spanyolországból Svédországból támogatjuk önt, mert ez egyszerűen elfogadhatatlan. Görögországból is? Görögországból is. Jó, mindannyian megyünk, és szerintem biztos vagyok benne, hogy mások is lesznek még, mert ez egyszerűen botrányos. Pont. Most pedig a bizottságnak szeretnék szót adni. Remélem, hogy így, így sikerül majd együttesen fellépnünk. Természetesen a bizottság is támogatja az állampolgárok törekvéseit, a fogyatékossággal élők mobilitását, és teljes mértékben megértjük, hogy a petíciót benyújtó milyen esett, hogy milyen nehézségekkel kell szembenéznie a tömegközlekedési eszközökön, hogy a román közlekedési rendszer milyen akadályokkal van tele. A bizottság természetesen mindig is teljes mértékben védte az alapjogokat a diszkrimináció, a mobilitás terén. Az európai ö, fogyatékossági ö, stratégia keretén belül nagyon sok mindent próbált tenni, ö, hogy segítsen a fogyatékossággal érőkön, illetve akadálymentesítsen. Például az utasok jogai terén a fogyatékossággal élők és a csökkent mozgásképességűek jogai kapcsolódnak az interoperabilitáshoz, a, te, a műszaki jellemzőkhöz. Talán a kollégám is még további a gondolatokkal ki tudja ezt egészíteni. Pillanatnyilag a 2007 per 1371-es rendelettel foglalkozunk a vasúton utazók kapcsán. Ebben a rendeletben már vannak bizonyos rendelkezések a fogyatékossággal élők, illetve a csökkent mozgásképességűek vonatkozásában. Sajnálatos módon a jelenlegi rendelet, értel, jelenlegi rendelet értelmében a tagállamok mentességet élvezhetnek a nemzeti vagy a helyi szolgáltatások vonatkozásában. És meg kell mondanom, hogy Románia rendkívül kihasználta ezeket a lehet, lehetőségeket. A kötelező cikkek legtöbbje olyan segítséget tartalmaz, amely a vasúti járműveken, az állomásokon nyújtott segítségre vonatkozik a fogyatékossággal élők vagy a mozgásukban korlátozottak számára. Ez az konkrét cikk a, nem, a mentességről, illetve a segítségnyújtásról a vasúti hálózatok vonatkozásában, vagy a helyi hálózatoknál. Nyilván megfelelő műszaki paramétereknek fele, meg kell felelnie Romániának, ami a fogyatékossággal élőkre vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy a gördülő állomány, illetve a vasúti infrastruktúra, tehát a vasúti kocsik, az állomások és környezetük akadálymentessé kell, hogy váljanak fokozatosan. Ez azt jelenti, hogy valahányszor új állomás építésére kerül sor, vagy új vonatokat helyeznek üzembe. A PRMTSI-nek kell megfelelniük, ami viszont a már létező gördülőállományt és az állomásokat illeti, nem kell semmit tenni, ha csak nem ö, ö, végeznek itt ö, jelentős munkálatokat. Határidő sem kapcsolódik a kötelező cikkekhez, nevezetesen a gördülőállomány és ennek környezete vonatkozásában. Ma volt a tanácsadó testületnek egy ülés ebben a témában, és ugyanis most vizsgálják ezt felül, és Románia is részt vesz a tanácsadó testület munkájában, úgyhogy tudják, hogy mi forog kockán. Ami az 1371-es rendeletet illeti, a vasúti ö, vasúton utazók jogait és kötelezettségeit illetően. Most készült egy javaslat, hogy felülvizsgálják ezt a rendeletet. A javaslat tervezett egy csomó javító szándékú javaslatot tartalmaz a fogyatékossággal élők vagy a mozgásukban korlátozottakra vonatkozóan. Az egyik legfontosabb ilyen változtatás hogy a, a kivételeket csökkentjük, főleg az ötödik fejezet, amely a fogyatékossággal vagy csökkent mozgással lehetőséggel rendelkezősökre vonatkozó fejezet, ezt teljes mértékben felül kell vizsgálni, és kötelezővé válik, ez az ötödik fejezet minden vasúti szolgáltatás esetén. De ez még nem minden. A kivételektől eltekintve a bizottság javaslatot tesz arra is, hogy megfelelő információt szolgáltassanak akadálymentes formában mindenféle ö, fogyatékosság esetén, nem csak a vakok, gyengénlátók és ö, siketek esetén, hanem például a jegyvásárlás vonatkozásában, hogyha esetleg nincs megfelelő infrastruktúra, akkor már a vonaton is meg lehet vásárolni a jegyet, a, a, a, mégpedig büntetés nélkül ebben az esetben. Azt javasoljuk ezen kívül, hogy a vonatok menet ideje során rendelkezésre álljon mindenféle segítségnyújtás, illetve említette ön is az előzetes jelzést. A jelenlegi rendelet értelmében csak 48 órával előbb kell jelezni, hogyha valakinek szüksége van segítségnyújtásra. Ha ez kötelezővé válik, Romániára is kötelező lesz. Tehát ha egy állomás két héttel előre kiír jelzést, ez egyszerűen nevetséges, egyetértek, akkor természetesen panasszal élhet a nemzeti hatóságoknál, hogy ez történt. Ezen kívül, ami a mobilitással kapcsolatos felszerelést illeti, a biztos, a biztosítási feltételeken is változtatunk, teljes mértékben meg kell téríteni, abban az esetben, hogyha elveszik, vagy pedig megrongálódik. Végül kötelező képzés is ide tartozik a vasúton dolgozók számára, illetve az állomásokon dolgozók számára. A rendelet értelmében pillanatnyilag ez nem kötelező, csak másfajta utazási módok esetén. Tehát például a vasúti állomáson ki kell képezni az ott dolgozókat arra, hogy hogyan lehet megfelelő segítséget nyújtani. Nem csak a, a, a ö, tolószékben ülők számára, hanem mások számára is. Végül pedig nem csak a vasúti társaságoknak, hanem mindenkinek panasz lehet majd benyújtani közvetlenül az állomáson, ha ilyen sérelem ér valakit. Két héttel ezelőtt fogadtuk ezt el, már volt három ülésünk a tanácsban, még kettő lesz ebben a hónapban, tehát az észt elnökség nagyon ö, szorgalmazza ezt, és persze arra kérem az Európai Parlamentet is, hogy támogasson minket ebben a törekvésünkben, hogy ezt a nagyon fontos rendelkezést bevegyük a rendeletbe. Köszönöm. Thank you, Ruth. Um, yes, it's okay. Eh, én is mutatok valamit? Szeretnék még hozzátenni én is a kollégám által nagyon részletes és átfogó leíráshoz tehát arról, hogy az európai jogszabályok mi, mi, hogy is rendelkeznek, szeretném aláhúzni az, hogy Románia 2011-ben aláírta az egyezményt, és a, az opcionális jegyzőkönyvet is aláírták, de nem ratifikálták azt. Tehát a bizottságnak nem tudnak személyes kommunikációs küldeni. Én azt javaslom, hogy a civil szervezetekkel kellene felvenni a kapcsolatot, akik a bizottságnak a jelentéstételi jelentéstétellel kapcsolatban felszólítást, illetve kommunikációt küldhetnek. Lehet alternatív jelentést küldeni nekik a problémákról, és hogyha ezt megteszik, akkor tudnak megjegyzéseket tenni. Úgyhogy ez az információ áramlás lenne fontos, mert a rendelkezés a 9-es cikkben nagyon világosan aláhúzza, hogy mindenféle, bármiféle szolgáltatásról van szó, és hogy magánszemélynek vagy szervezetnek nyújtják-e, hogyha a azzal kapcsolatban Romániának további kötelezettségei vannak, és nagyon világos az például a 20. cikkből, hogy a fogyatékossággal élő személyeknek joguk van a mobilitáshoz. Tehát biztosíthatom azt, hogy a kollégám által elmondottak arról, hogy milyen kivételeket tesznek, illetve hogy milyen korlátozott hatállyal valósítják meg, hajtják végre a jogszabályokat. Ezeket mi mind nagyon szigorúan vesszük. És ez mind azt is mutatja, hogy ezeket a problémákat újra és újra fel kell vetni, amikor a jogszabályokat végrehajtják. Igenis ambiciózusabbnak kell lenni a végrehajtáskor. És minél kevesebb kivételt szabad csak alkalmazni, hogy a kivételek ne váljanak szabályá. Úgyhogy ezért is ez, ennek alapján is igyekeztünk az akadálymentesítési csomagot kidolgozni, mert a, az egyezmény végrehajtásával kapcsolatban voltak ilyen hiányosságok. Ezt szerettem csak volna kiegészítésképpen elmondani elnök. Szogatlan és nagyon jó látni, hogy a bizottság is aktivistaként lép fel, aktivista szerepet vállal a mai ülésen. Köszönöm, akkor először Rózának adom meg a szót, aztán pedig Máriász úrnak. Köszönöm szépen, és köszönöm a bizottságnak is az erőfeszítéseit. Nagyon érdeklődve olvastam ezt a petíciót, amit Romina mutatott be, és nagyon kíváncsian hallgattam a beszámolóját is. Románia aláírta az ENSZ egyezményt, bár nem ratifikálta. Azt hiszem, hogy ez az utolsó a 28 között, akinek még ratifikálni kell, vagy van még? Nincs. Az, hogy aláírta, de nem felel meg a feltételeinek, ez pontosan az például a közlekedés területén válik nyilvánvalóvá. Akinek mozgási nehézségei vannak, előre, napokkal előre kell, hogy megszervezze az utazását, tehát nem tudja úgy eldönteni, mint mindenki más az utolsó pillanatban. Tehát értesítést kell tennie, és ráadásul mindenféle nehézségen kell keresztül menni, hogy megkapja megfelelő ülést, és a feltételeket biztosítsák maga a petíció is olyan, mint egy doktorátus ahhoz, hogy az ember utazni tudjon mozgássérültként, hát ez egyáltalán nem akadálymentesítés, és ez nem felel meg az egyezménynek, de sőt, még az EU alapértékeinek sem. Hozzá kell tenni, hogy ezt ráadásul szándékosan teszik, hiszen a román hatóságok döntöttek úgy, hogy ami önkéntes alapú, azt öt éven keresztül nem alkalmazzák. A folyatékos utaz sok számára ö, szóló könnyítéseket úgy látszik, hogy önkéntes vállalásnak tekintik. Emberi jogi követelmények mindig kötelezők, tehát ez nem választható hogy ők alkalmazni akarják, vagy sem. Az emberi jogi témákban az emberi jogi témák minden területehez képest prioritást élveznek. Ahogyan az elnök asszony is elmondta, illetve a görög kollégánk, szintén emberi jogi aktivista, Talán érdemes lenne megszervezni egy látogatást Romániába, hogy információkat szerezzünk, és nyomást tudjunk gyakorolni az államra. Ennek nagyon sok értelme lenne, mert a potíciós bizottság döntései nem kötelezőek, de hogyha ellátogatunk valahova egy országba, akkor egy kicsit azért megpiszkáljuk az emberek lelkiismeretét, és gondolkodásra késztetjük őket. Talán érdemes lenne ezt a szerepünket kihasználni. Nem tudom, hogy ez működne, de érdemes volna megpróbálni. Nem csak a vasúti közlekedésben, hanem akár a lakhatáshoz való hozzáférésben is, és meggyőződésem, hogy a befogadók oktatás területén sem találnánk jobb helyzetet, mert látom, hogy sok az elmaradás, vagy mondjuk az munkaerő piaci hozzáférés is bizonyára akadályozott, és hogyha mondjuk a munkaerőpiacról beszélek, akkor nem csak úgy beszélek a munkapiacról, ahogy sokan gondolják, hanem hogy védett és méltányos munkahelyeket, tisztességes munkahelyeket kapjanak az emberek. Ehhez megfelelő eszközökre van szükség és támogatásra, illetve intézkedésekre. Én azt javaslom, hogyha a bizottság is el tudja ezt fogadni, illetve a Romina is, hogy szervezzünk egy látogatást, egy petíciós bizottsági látogatást, találkozzunk a hatóságokkal, és beszéljünk a, az akadálymentesítési kérdésekről nem csak a közlekedésben, hanem Romániában az élet minden területén. Köszönöm. Marias. Marias úr. Καταρχάς, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ... Először is, elnök asszony, szeretnék gratulálni a petíció szerzőjének, azért az elemzésért, amelyet előadott, és azért a kezdeményezésért, hogy a szakbizottságunk elé hozta ezt az ügyet. Sajnos úgy tűnik, hogy Romániában nagyon nehéz előrelépést elérni, már ami a fogyatékossággal élők helyzetét illeti. Úgy tűnik, hogy a hatóságok nem igazán érdeklődnek a téma iránt, hanem inkább kihasználják a jogadta kiskapu kis kapukat, hogy ne kelljen megoldaniuk az akadálymentesítés kérdéseit. A petíciót benyújtó elmondta, hogy két héttel hamarabb be kell jelenteni a hatóságoknak, hogy utazni szeretne az illető, és az a vasútállomás teljesen hozzáférhetetlen számára, illetve a vonatra sem tud felszállni. Ez elfogadhatatlan helyzet. A kérdés az, hogy a gyakorlatban hogyan lehet eredményeket felmutatni. Egyetértek kollégámmal, amikor arról beszél, hogy érdemes volna látogatást szervezni Romániába. Tegnap már döntöttünk egy látogatásról, most egy, meg, egy másik megint tervbe került. Ezen ügy fényében szerintem érdemes volna meglátok, megragadni a lehetőséget, hiszen több ezer állampolgárt érint, és úgy látszik, hogy a román hatóságok nem hajlandóak intézkedéseket tenni. Volna egy második javaslatom is, hogy minél több nyomást tudjunk gyakorolni a hatóságokra. Ahogyan végighallgattam a bizottság fejtegetéseit ma délelőtt, Ebből kiderült, hogy egy új rendeletet terveznek, és most még vannak kivételek érvényben. Közben romániai barátunk nem tud élni az akadálymentesítés eszközeivel. Forduljunk a Közlekedési és a Költségvetési Bizottsághoz, és kollégáinktól ezekben a bizottságokban kérjük azt, hogy ne hagyjanak jóvá forrásfelhasználást Románia számára, a közlekedés vagy más célú támogatásokban, egészen addig, amíg nem látjuk azt, hogy szándékuk van a szabályoknak való megfelelésre. Az Európai Parlament jóváhagyásától sok forrás kiosztása függ, ezt vissza lehet tartani. Hát a több milliárd euróról beszélünk. Ha meg ha felfüggesztjük ezeket a forrásokat, akkor bizonyára a román hatóságok egy kicsit gyorsabban próbálnak majd lépéseket tenni az akadálymentesítés érdekében. Bizonyára a látogatás is hasznos lesz a tudatosság fokozásában, de lehet, hogy évekig tart, vagy évekbe telik, mire a román hatóságok kötelezettségeiket teljesítik és tesznek valamit. Ezért, eh, hogyha ezt az ügyet a költségvetési és a költségvetési ellenőrzési, valamint közlekedési bizottság elé visszük, és megkérjük őket, hogy működjenek velünk ebben együtt a nyomásgyakorlásban, hogy ne kapjanak forrásokat a román hatóságok, akkor szerintem lehetne nyomást gyakorolni rájuk. Szerintem eh, ezt lehet csak tenni, addig üssük a vasat, amíg meleg, különben a román hatóságok nem fognak tenni semmit maguktól, és a fogyatékkal élők nem tudnak munkahelyhez jutni, tanulni, közlekedni. Ezek elfogadhatatlan feltételek, amelyekkel ők szembesülnek. Lehet, hogy a román kollégek számára ezt nehéz elfogadni, de szerintem ezt az ügyet most kellene felvállalnunk, hiszen évekbe telhet, míg a hatóságok tényleg tesznek valamit. Ha ebben az irányban teszünk valamit, lehet, hogy akkor a román állampolgároknak is segítségére lennénk. Szeretném még egyszer szót kérni, hogy őszinte legyek. Lenyűgöző, hogy ilyen sok támogatást kapok ezért az ügyért. Egyetértek, hogy valamit tenni kell az iránymutatások kiadása úgy látszik, hogy nem működik Romániában, a román kormánya szemben. Nagyon sok kötelezettségük van, amit megkerülnek, ha csak tehetik, és ezért mindent meg fognak tenni. Nagyobb proaktivitásra van szükség, az előbb elhangzott javaslat számomra nagyon is szimpatikus, hogyha a román ha csak arra hat, román hatóságokra várunk, hogy a vasúti rendszer vagy az ország akadálymentes élet legyen, hát szerintem nekem sincs időm egész eh, nyugdíjba vonulásig, amíg ezt kéne, ki, hogy ezt kivárjam. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy eljutott idáig, eljött hozzánk, és megosztotta velünk ezt a történetet. Ez egy nagyon fontos petíció, nyitva hagyjuk természetesen, és megint eh, megküldjük a Trump bizottság hoz, hogy véleményt tegyen, adjanak róla, hiszen a rendeletet most fogják felülvizsgálatni, felülvizsgálni. Ez a legutóbbi javaslata a bizottságnak, úgyhogy most van jó lehetőség, és most van az idő arra, hogy intézkedjünk. Ebben a szakbizottságban nekünk is mozgósítanunk kell azok, a tagjainkat, például van itt mellettem egy pottag a közlekedési bizottságban, illetve más petíciós bizottsági tagok is vannak, akik vagy teljes jogú, vagy pedig pótagok a közlekedési bizottságban. Érdemes őket is felkérni arra, hogy kövessék ezt az ügyet, és segítsenek abban, hogy javítsunk a helyzeten. Végső soron a személyek szabad mozgása mit is jelent, hogyha nem tér ki a fogyatékos emberekre Ugye arról beszélünk a szabad mozgás tekintetében, hogy valaki elköltözön egy másik országba tanulni, családot alapítani, vagy dolgozni, de hogyha valaki a saját országán belül sem lehet mobil a köz vagy a tömegközlekedéssel, akkor ez mit jelenthet számunkra? Ez távoli álom sokak számára az Európai Unióban, még az is, hogy egyáltalán a saját országában a közösségi közlekedésben részt vegyen. Hát ez rémes helyzet, és elképesztőnek tartom, hogy a román hatóságok az a jogszabályát, a kivételeket használják ki, a kiskapukat tulajdonképpen, ahogy a Maria Szul is elmondta, hogy ne kelljen megfelelniük a szabályoknak, ezt egyáltalán nem fogadhatjuk el, ezért nagyon határozott hangú levelet fogunk intézni a román hatóságokhoz, kikérjük az ő véleményüket, különösen a tekintetben, hogy milyen eh, kivételeket kapnak a rendeletekben, és ez nem fog örökké tartani. A kérdésünk, hogy mi a szándékuk, mit fognak tenni. Így kell eljárnunk, és azután a titkárság elé visszük ezt a következő alkalomra, amikor a tényfeltáró látogatásokról egyeztetünk, akkor eh, beszélhetünk erről, és a kollégákat, frakciókat arra biztatjuk, hogy mobilizálják magukat. Ami a Költségvetési Bizottságot illeti, illetve a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságot, ez igazából nem a mi szakbizottságunk feladata, hogy tegyen valamit, de számítunk azokra a tagjainkra, akik ezekben a szakbizottságokban is tagok, hogy nézzék meg, hogy milyen lehetőség. Most már Jász úr önhöz is fordulok. Végül pedig köszönöm a bizottságnak, hogy itt voltak velünk mert a nemzetközi kötelezettségek, amelyeket Románia vállalt az egyezmény ratifikálásakor, még mindig életben vannak, és szeretnénk ezt eh, tudatosítani a román hatóságokban még egyszer a bizottság segítségével. Én köszönöm a ma délelőtti tanácskozást, mindenkinek nagyon kellemes ebédszünetet kívánok Köszönöm, hogy eljött hozzánk Romániából, üdvözöljük munkatársait, támogatóit és barátait, és folytatjuk a harcot.